Mes chers collègues, bonjour! Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit! Mint ahogy láthatják, itt vagyok, és a legjobb formában. Volt részem néhány kisebb kedvezőtlen kalandban Strasbourgban, de most már jól vagyok, sokkal jobban vagyok, és tanúsítatom, hogy állóképes vagyok, állóképes az elnökük, és ki fogja húzni egészen a ciklus végéig. Remélem, hogy minden jól zajlott, és a lengyelországi kis misszió is ö, jól zajlott, előbb Kamp ö, ural, és hogy még kekszet is hozott magával, nem? Nem? Na jó. Mint máskor sem. Szóval köszönet önnek, Vindan Kamp úr, hogy erre gondolt annak idején, de hát csak magára gondol, a szakbizottságunkra nem ne vesztegessük tovább az időt, beszéljünk a napirend tervezetről, amelyet jóváhagyhatunk, amennyiben nincsen ellenszólás, akkor jóváhagytuk elnök közleményei, a mai napon nincsen, megúzták ezt. Jöjjön a szavazás. Először is megvizsgálnám, hogy szavazóképesek vagyunk, kérem, hogy elektronikusan tegyük ezt meg. Bilbao asszony bejelentette, hogy nincs itt az elektronikus kártya, ő, hát, ő majd felteszi a kezét, és üdvözlöm Vászkája asszony is, ő, és ő is, illetve szerint úgy is majd készfeltartással szavaz. Nos, akkor rajta az ECR-nél egyel több képviselő van jelen, aki szavazni akar. Robert Zile úr, valaki túl létszámot jelent a frakcióban, egyezkesüljenek egymással. Ah, jó. Because... Most mi van? Jó, rendben van. okay, c'est correct. Jön a un qui ne vote. Jó, akkor egy valaki közülük nem szavaz, az ECR közül rajta. Kezdjük egyből a Ismail Ertug úrnak a jelentésével. az alternatív üzemanyagok infrastruktúrának kiépítése az Európai Unióban. Ez a cím egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodások, jóvá hagytuk. Kettes kompromisszum ki támogatja, ellene, tartózkodások, jóvá hagytuk. Zile úr! Sajnálos, sajnálom, az ECR nevében panaszkodnék, hatan vagyunk, mert csatlakoztak hozzánk itt a TRAN szakbizottságban. Tehát Tomás is itt van. Sajnos hatan. Hatan vagyunk teljes jogú tagok, és négyen vagyunk közülük jelen. Köszönöm szépen. Monsieur Robert Zille. Robert Zille úr, igaz az, hogy önök most már hatan vannak, de az elektronikus rendszerem nem változott semmit, és nem változtattam meg a szoftver, és a szoftver azt mutatja, hogy egy szavazattal több van önök részéről, ahhoz képest, hogy mit kíván a frakció közötti arányrendszer. És ha ön ezt nem hiszi el, akkor kérem, jöjjön ide, nézze meg, mit mutat a gép. A demokráciában bízik, vagy a szoftverben bízik, elnök asszony? Alors, je vous dis tout de suite. Hát akkor egyből válaszolok erre, Zile úr. Nagyon nagy a hitem a demokrációban. de nem fogunk egyenként szavazni és számlálni a szavazatokat. Hogyha egy szavazatokkal többük van, mert hogy időközben a tagok létszámát a frakcióban megváltoztatták, de majd össze fogjuk mindezt számolni. Ezt tudom mondani. Rendben? Tehát ebből látható, hogy inkább a demokrációt kedvelem, mint a robotokat. Na, rajta. Akkor folytassuk. Folytassuk a szavazást, kettes kompromisszumot jóvá hagytuk. 53-as módosítók mellette, ellene, tartózkodások, jó, elvetettük, elvetettük. Hármas kompromisszum. Ellenőrizzük, rendben, megnyitom az 53-as módosítóval kapcsolatosan a szavazást. 53-as módosító indítvány. Lezártam a szavazást. 18 mellette, ellene 14. Nos, igaza volt Fedmin úrnak valóban, akkor jóvágyasra került. Nos, akkor ki van a kompromisszum mellett, hármas kompromisszum mellett, ellen, mellette ellene tartózkodások, de ez így túlságosan szoros eredmény mutat, úgyhogy elektronikusan szavazunk a hármas kompromisszumról. Lezárom a szavazást. elvetettük a hármas kompromisszumot, de, de Bilbao asszony ön mellette vagy ellene szavazott? Mellette. Akkor az 17, és Menescu asszonynak most már van kártyája, tehát szavazott elektronikus, úgyhogy jóvá hagyásra került. Ertugor, szerencséje van. Az ecn nél pedig jól figyelembe vettük a hat szavazatot. Nos, jöjjön akkor a következő módosító. Mellette ellene tartózkodások jóvá hagytuk. NV 35 mellette ellene tartózkodások jóvá hagytuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóvá hagytuk. A NV 7-es mellette ellene tartózkodások a néppárt hogy szavaz? ébredjenek fel. Jóvá hagytuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodások jóvá hagyva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodások jóvá hagytuk. 85-ös módosító mellette, ellene, tartózkodások jóvá hagytuk ellenőrizzük? Rendben. Tehát a 85-ös módosítóról szavazunk, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Jóvá hagytuk. 86-os módosító mellette, ellene, tartózkodások, jóvá hagytuk. NV 30-as mellette, ellene, tartózkodások, jóvá hagytuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodások, jóvá hagytuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodások, jóvá hagytuk. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodások, jóvá hagytuk. 68-as módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodások, nem egyértelmű, szavazzunk akkor elektronikusan, megnyitottam a 68-as módosítóról a szavazást. Lezárom. Hát ez szépen hagyta a szakbizottság, de kérem, magasra emeljék a kezüket, a karjukat, lendítsék magasra. Envi 19-es mellette, ellene, tartózkodások Én azt hiszem, hogy jóvá hagytuk, ugye jóvá hagytuk. Tízes kompromisszum. Ellene, mellett, mellett ellene tartózkodások. Jóvá hagytuk. Tizenegyes kompromisszum. Ellene, vagy mellett ellene tartózkodások vagytuk. tizenkettes módosító mellette ellene tartózkodások jóvá hagytuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóvá hagytuk. 124-es módosító mellette ellene tartózkodások jóva elvetettük. 128-as módosító mellette ellene tartózkodások elvetettük. 129-es mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk. 14-es módosító mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk. 70-es módosító mellette ellene tartózkodások elvetettük. Köszönöm szépen, Kuni úr. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. Ellenőrizzük, rendben a hármas módosítóról megnyitottam a szavazást. Lezártam. Jóváhagyva. Bilbao asszony mellette szavazott rendben. Tehát jóváhagytuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodások jóváhagytuk. Itre A mellette, ellene, tartózkodások jóváhagytuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodások jóváhagyva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodások jóváhagyva. Nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodások jóváhagyva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodások elvetettük. 17-es módosító ki van mellette? Az elnök helyesbít, kompromisszum, 17-es kompromisszum, köszönöm képviselőszony, hogy felhívta a fegyelmet a szóbotársam. Tehát mellette, ellene tartózkodások hagytuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodások jóváhagytók, 14-es módosító mellette ellene tartózkodások elvetettük. 16-os módosító mellette ellene tartózkodások elvetettük, 15-ös módosító mellette ellene tartózkodások. Nagyon szoros az eredmény, úgyhogy szavazzunk elektronikusan a 15-ös módosítóról. Lezártam a szavazást. És hát jóvá hagytuk egyértelműen. 18-as kompromisszum mellettem, ellene tartózkodások jóvá hagytuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodások jóvá hagytuk. 25-ös módosítom, hogy az elnök mellette ellene tartózkodások nem egyértelmű, ellenőrizzük ezt is, tehát a 25-ös módosítóról szavazunk, 25-ösről. Lezárom a szavazást, elvetettük. 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodások jóváhagyva. 31-es mellette, ellene, tartózkodások elfogadtuk. 29-es módosító mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. 20-as kompromisszum, 20-as mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk. 35-ös módosító indítvány mellette ellene tartózkodások elvetettük. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. 42-es módosító mellette ellene tartózkodások A néppárt hogyan szavaz? Mellette? Támogatják a 42-es módosítót? Akkor kezdjük újra. Mellette? Ellene? Tartózkodások? Jóvá hagytuk. 43-as módosító mellette? Ellene? Tartózkodások? Jóvá hagyva? 36-as módosító? Mellette? Ellene? Tartózkodások? Jóvá hagytuk. 44-es módosító mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. És most jöjjön a záró szavazás. Megnyitottam a záró szavazást. Nos, akkor lezárom. Bilbao ön támogatja, vagy sem? 29 mellette, ha tartózkodás, gratulálunk Ertug úrnak, a jelentését jóváhagyta a szakbizottság. Folytassuk a munkánkat. Mégpedig is rendelettervezett a Digitális Európa a 20, 21 és 20, 27-es közötti időszakra történően a létrehozása, az ITRE a szakelőadó, és a mi jelentésünk készítője, a mi véleményeknek készítője, Klune asszony. Felhívok mindenkit arra, hogy amennyiben beszélgetni kívánnak, akkor kérem, hagyják el a termet. Klune asszony, öné a szót, hogy a véleményéről beszavajon nekünk. Köszönöm a Digitális Európa program 2021-27 között a bizottság véleményét foglalja össze, és az ITRE szakbizottság véleményét. Először is üdvözöljük a bizottság javaslatát, hogy létrehozzon egy ilyen digitális programot, és egyetértünk az alapvető célkitűzésekkel, hogy támogassuk és szorgalmazzuk a digitális Európát. Hiszen Fontos, hogy Európa globális vezető legyen ezen a téren, hiszen egy gyorsan előre mozduló technikai forradalomnak vagyunk tanúi. Új kihívásaink vannak, tehát garantálnunk kell az európai versenyképességet, amely legyen befogadó és fenntartható. A programnak ez a lényege. Tehát ez egy európai digitális program. És az egész Európai Unióban szeretnénk, ha megvalósulna. Úgy gondolom, hogy itt közlekedési szempontból a kiberbiztonság a legfontosabb a programban, és garantálnunk kell, hogy magas biztonsági normák vannak, hiszen a közlekedés szállítási ágazat egyre inkább digitálisan is összefogódik. A közlekedés is egyre inkább digitalizálódik. Nagyon fontos az, hogy elkerüljük a jelentkező foghíjakat. A bizottság javaslata pedig egy páneurópai programot javasol. Van néhány pont, amelyet szeretnék a figyelmükbe ajánlani. A önjáró gépjárművek egy nagyon fontos pont. A bizottság itt a felelősségvállalást és a biztonságot hangsúlyozza nagyon fontos az, hogy megfelelő eszközeink vannak a startup és KKV-k számára, hiszen ezek a vállalatok nagyon nagy szerepet kaphatnak a piacon. Nagyon fontos az, hogy javítsuk az idősek, a fogyatékossággal élők számára az akadálymentességét, az akadálymentességet, és itt nagyon fontos a szerep ennek. Ezen kívül a szinergiát is kihangsúlyoznám, tehát főleg a közlekedés területén, hogy a már meglévő projekteket megfelelő módon, ágazatokon átfedő módon összekapcsoljuk. Hogy a lehető leghatékonyabb módon használjuk a digitális lehetőségeket. Várom a megjegyzéseiket, módosításaikat, hogy a TRAN szakbizottság végleges álláspontját kialakítsuk. Nagyon érdekes és gyümölcsöző vitát várunk, miután megismertük a szakbizottság véleményét a programról. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame Klun. Nagyon szépen köszönöm, Klun asszony. A szocialistak részéről Kaputor nem tud jelen lenni. Ki beszél helyette? Senki? Vagy Zoloszov fiúr, ön a szó. Zlotowski, ki... Zlotowski úr, Zlotowski helyesbít az... Tosanovski úr helyett. Tosanovski árnyék előadó kollégánk fő bizottsága az ITRE, és most megkért, hogy közvetítsem az üzenetét. Üdvözöljük a bizottság javaslatát, hiszen ez is egy újabb lépés a digitális egységes belső piac irányába. Tosanovszki úr kiváló anyagnak ítéli a bizottság javaslatát, és javasolja a Transzakbizottságnak is a pozitív elbírálást, pedig javaslat, még a javaslatokkal javítható. Az első pont, a kiberbiztonságnak privilegizált szerepet kell kapnia, és a mesterséges intelligenciát és a magas teljesítőképességet is hangsúlyozni kell. Másodszorban a előadó a szinergiák szükségletére utal rá a programjaink és az alapjaink részvételével. Aláhúzza az új európai világűr programot, amely a Galileo és a Kopernikus kísérő programja. Ezen kívül az előadó további tisztázást vár a digitális innovációk tekintetében és a harmadik országok részvétele esetében. Módosítókat szeretne benyújtani ebben a tekintetben, és várja a konstruktív gyümölcsöző együttműködést az előadóasszonyjal és a többi árnyék előadóval. Ki? Köszönöm szépen. Rike úr, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeret Szeretnék köszönetet mondani kollega nőknek a kiváló munkájáért. Tény az, hogy már egy tucatnyi éve várjuk ezt a, mega, ezt a jelentést, ezt a tervezetet, és hát hogyha ez a jelentés elkészült volna, illetve maga az ajánlata, az ajánlás az Európai Bizottság részéről, akkor sokkal jobb pozícióban lenne már az Európai Unió. Ezen kívül jelzem, hogy mind az észrevételeit, mind pedig a módosító indítványait a jelentéstevőnek támogatom. Az öt fő cél valóban megfelel annak, amit az Európai Bizottság irányozott elő a támogatott körből, és ez így van a közlekedéssel kapcsolatosan is, mint az egyéb innovatív témában, akár a vasúti közlekedésben, akár az önálló, az önműködő járművek esetében. és hát a programban előnyezöltő fejlesztési tételekkel egyet tudunk érteni az önálló járművek esetében, a távközlési témákkal is, hálózati fejlesztéssel kapcsolatosan, és az összhanggal, az egyéb programokkal lesznek majd módosítóink, de néhány módosítónk lesz, de összegészében osztjuk azt a megközelítést, összegész megközelítést, vagy globális megközelítést, filozófiát, amelyet az Európai Bizottság taglalt, és amelyben nem igazán ellenzünk. Ennél köszönöm szépen, Deonde úr! Uh, thank you, Chair. I'm speaking on behalf of my colleague. Köszönöm, elnök úr. E.J. Levens nevében szeretnék szót kérni, aki elmondja, hogy üdvözli a véleményt, és már várja, hogy az alábbi kérdésekben tovább erősítsük. Adatvédelem, személyes adatok védelme, jó minőségű munkahelyek megvédése, KKV-k támogatása, a digitalizáció gyorsítása, zöld logisztika segítségével azért, hogy fenntartható közlekedési rendszert tudjunk fenntartani. Köszönöm, elnök asszony. Micsoda hatékonyság, nagyon szépen köszönöm önnek ezt. És akkor az Európai Bizottság irányába fordulok. Mielov a szó a bizottság, Európai Bizottság részéről. Hol van? Ott önné a szó az Európai Bizottság nevében szólhat. Panur, no, on proposé déjà dans la, dans la truc uh, notre vision pour the, maybe I'll switch in English. Uh, we already... Talán inkább angolul mondanám. Már Korábban javasoltunk hatékonysággal kapcsolatos intézkedéseket, ahogy az elhangzott, ez a kettes cél. Különböző területeken azt gondoljuk, hogy meg kell erősíteni ezt a területet, és specifikus célkitűzésünk a Smart Cities, az intelligens városok, itt több területre kellene fókuszálni, az egyik a közlekedés, a másik az energetika. Nem csak ezen területeken, hanem a két terület közötti szinergiák területén is szeretnénk kiabbulást elérni, és területek közötti alkalmazásokat találni. A városokban alkalmazható autonóm rendszereket üdvözöljük, és azt, hogy ezek egy városi platformot alkalmazzanak ezért, egy külön célkitűzés, hogy tömegesen lehessen a Smart City platformokat használni. Ezek fogják a városon belül a különböző területeket irányítani, de természetesen itt a városok a legkoncentráltabb területek, ahol a legnagyobb a lakosság, a GDP és a munkahelyek koncentrációja. Közben ez a város kerüli területeket is érinti, ami az autonóm gépjárműveket illeti. Merci beaucoup. Moi, une... Nagyon szépen köszönöm. Nekem is lenne egy kis kérdésem az Európai Bizottsághoz, hogyha azt szeretnénk, hogyha mindenütt meg lenne az, a kapcsolat a internethez, akkor az infrastruktúr szempontjából és egyéb szempontból mit jelent majd mindez? Uh, okay, let, let me uh, answer this. Uh, Erre én válaszolnék. 5G infrastruktúra hálózat, ez a CEF, ez a CEF program, és természetesen a közlekedési folyosókra és az 5G alkalmazására fogunk koncentrálni. Egyértelműnek kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy a Digitális Európa program nem a hálózat kiépítésekre és a széles sávra és az 5G-re koncentrál, hanem azon három kulcs technológiára, amelyet ott definiáltunk, amelyeket beazonosítottunk. Ezek a legfontosabbak a digitális jövő szempontjából. Kiberbiztonság, tömeges informatika és a mesterséges intelligencia. A Digitális Európa programon belül közlekedése kapcsolatban a, a fókusz arra kerül, hogy hogyan lehet kihasználni a lehetőségeket a közlekedés területén. Külön hangsúlyt kapnak az autonóm gépjárművek, a mesterséges intelligenciából adódó lehetőségek és a kiberbiztonsági kérdések. Ez tehát a programnak a fókuszpontjai. Nagyon szépen köszönöm, és akkor lenne egy utolsó, legutolsó kérdésem Leodre Klúni asszony, ön a mesterséges intelligációról beszél, és nagyon tartalmas az ön jelentése. Meg tudja ezt határozni, hogy mi is az? Vagy az Európai Bizottság fogja majd kellő formában megfogalmazni az intelligens, a, ö, mesterséges intelligencia fogalmát, ilyen nincsen jelenleg. Adhatnék én definíciót, de most ezt nem teszem meg. hiszen most még nem tudnánk konkrét megfogalmazást megadni. Ami a magas szintű szakértőcsoportot illeti a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, ha jól tudom, már egyszer összeültek, ők fognak jelentést készíteni különböző kérdésekről. Az első kérdés, amelyel foglalkozni fognak, és már foglalkoznak is, az pontosan a mesterséges intelligencia definíciója. Tehát azt gondolom, hogy egyértelmű definíciót fogunk kapni. Pár hónapon belül az év végéig kell ezt elkészíteniük. Voilà, moi aussi je voulais une définition. Hát én is szeretném, hogyha megszületne ez a meghatározás év vége előtt. Klón asszony, öné a szó. Yeah, thank you very much, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm az árnyék előadóknak. Nagyon sok pozitív hozzászólást hallottunk, megerősítettek. Figyelni fogunk ezekre a dolgokra. Mindenképpen foglalkozunk a javaslatokkal, a módosítókkal a következő körben. Természetesen foglalkozunk azzal, amit az árnyék előadók mondtak, és valószínűleg nagyon pozitív lesz az anyagunknak. Nagyon szépen köszönöm Klún asszony ezen szavakat. Módosítók beteljesztések a határideje szeptember 27-e csütörtök 12 óra, tehát még egyszer szeptember 27-e csütörtöki napon 12 óra ig. Folytatjuk, de valamit kérnék most illetve kérdeznék Wim van de Kamp úr, folytassuk el, vagy egy kis szünetet kér? Folytassuk? Jó, akkor folytatjuk. Akkor az Invest EU program létrehozása, rendelettervezet, Van de Kamp úr, önné a szó, mint hogy ön az előadója ennek a véleménynek. Uh, sorry, yeah. Eh, mevrouw de voorzitter. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Lenne egy másik kérdésem. Még jelentsek a lengyelországi utunkról, vagy ezt inkább majd a koordinátorok ülésén? Jó, ez majd akkor, igen. Köszönöm szépen. Jó, mert ez nekem nem volt teljesen világos. Ma délután az új Invest EU program létrehozásáról van szó. Ez a közlekedési programban az FC utód programja. Nagyon lényeges eszközről van szó. Az ITRE és a TRAN illetékes a programér és pedig az Econ is illetékes, és pedig a 347 1-es, 2-es, 3-as melléklete értelmében mi is részben illetékesek vagyunk az ügyrend 54-es pontja értelmében. Elnök asszony, elég sok mindent hallottunk az EFSZ-ről a közlekedés területén. Azonban végezetül is egy 24 milliárd eurós beruházási szintet értünk el. 2018 tavaszáig. Ez együtt járt olyan beruházásokkal, amelyeket az Európai Unió 8 milliárdos szintig támogatott. Tehát mindenképpen látjuk a hármas multiplikátor szorzót. Most akkor áttérek az Invest EU programra. Természetesen a több éves pénzügyi terv keretébe tartozik ez is, és a tárgyalásokat pedig a legmagasabb szinten vezettük. Említhetném a Connecting Europe-ot is ebben a tekintetben, de az Invest EU tekintetében 38 milliárd eurós garanciáról van szó, ez pedig 15,2 milliárd eurós beruházást tesz lehetővé. Megismétlem, tehát 15,2 milliárdos EU-s befektetés és a garancia pedig 38 milliárd euróról szól. Az Invest EU tekintetében mindenek előtt a fenntartható infrastruktúra létrehozásáról van szó. Tehát a fenntartható infrastruktúra, Sustainable Infrastructure és egy 11,5 milliárd euró összegről van szó, amelyet ezen a területen lehet érvényre juttatni. Ezek azért olyan összegek, amikkel tényleg létre lehet hozni valamit Európában. Tehát az Invest EU a TEN-T szabályokkal összhangban van, és ez azt jelenti, hogy a megfelelő finanszírozási eszközöket össze lehetne fogni, amelyek eddig külön-külön voltak. Tehát a Connecting Europe is egy ilyen dolog, amit bele lehetne venni. A klímavédelem is ide tartozik, ez nem túl nagy meglepetés, hiszen a COP21-es konferencián kötelezettséget vállaltunk emellett. Azonban jobban ügyelünk a biztonságra, a foglalkoztatásra és a képzésre, továbbképzésre hogy a közlekedés és az idegenforgalom területén dolgozók állandóan megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek, és itt ismét a mellékletekre utalok. Az izgalmas részleteket, amint említettem, a mellékletekben találják meg. Éppen azért fontos, hogy figyeljünk a mellékletekre. Több figyelmet kell az önjáró mobilitási megoldásokra fordítanunk. Különleges figyelmet érdekel a határokon átnyúló forgalom. Ezen kívül a földrajzi egyensúlyra is ügyelni kell a különféle tagállamok között, és ennek értelmében kell a programokat kiválasztani. Nagyobb figyelmet kell a turizmusra is fordítani, amely igazából egy gazdasági pillérré vált. Párhuzamosan úgy gondolom, hogy az Invest EU programnak eh, több szinergiát kellene létrehozni az energia, a digitalizáció és a közlekedés területén. Ezen kívül még a beruházási célok között említhetnénk, hogy eh, legalábbis eh, a fenntartható infrastruktúrát legalábbis 50%-ban képviselni kellene, és pedig a klímaváltozási feltételek között. De vannak kritikus pontok is, amelyeket most vázolni szeretnék. Az Európai Bizottság célja az, hogy megváltoztassa a kormányzás struktúráját. Éppen ezért az EFSZ-t vették figyelembe, és az EFSI tekintetében pedig az Európai Beruházási Bank felelős. Úgy néz ki, hogy ezt átvette a bizottság az Európai Beruházási Banktól. Attól tartok, hogy itt igazából egy megkettőzött struktúra jön létre. Egyrészt a bizottságnál, egyrészt pedig az Európai Beruházási Banknál. Szeretném az Európa Bizottságot megkérni, hogy hogyan látják ezt, hogy tényleg megkettőződik a struktúra? Ezen kívül figyelnünk kell arra is, hogy a beruházások tekintetében vegyük figyelembe az új programokat, a régi programok megújulását, hiszen az új programok igazi hozzáadott értékeket képviselhetnek az új beruházásoknál. Nagyon fontos az, hogy a projekteket megújítjuk. Nagyon fontos az energia, a közlekedés és a digitalizáció közötti szinergiák létrehozása, illetve támogatása. Éppen ezért néhány érdekes módosítót is benyújtunk csütörtökig, és remélem, hogy kiváló anyagunk lesz. Köszönöm szépen, meg is nyitom a vitát. Geisner asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony köszönetet mondok a bizottságnak, az anyagért, köszönöm Wim van de Kamp úrnak a jelentésért. A közlekedés tényleg kulcsfontosságú abban, hogy elérjük a klímavédelmi céljainkat, és hogy betartsuk a párizsi megállapodás tartalmát. Az is nyilvánvaló, hogy nem hozhatunk létre igazi fordulatot a közlekedésben állami beruházások nélkül. Azonban nagyon fontos számomra, hogy a hatékonyság és a környezetvédelem mellett a megfelelő közlekedésben való részesedésre is ügyeljünk. Igazából nem lehet a mobilitás megváltoztatását a ingázók hátán megvalósítani, illetve az ő költségért megvalósítani. Megfelelő finanszírozási lehetőséget kell adnunk a szegényebb önkormányzatoknak is. A mobilitási fordulatot nem viselhetik a szegények a hátukon az európai tagállamok és az ipar azok, akiknek feladata a megfelelő finanszírozás. Azonban teljesen rossz irányba mozdultunk el Európában, hiszen eh, igazából autózási tilalmakat vezettünk be, autópályadíjakat, és így tovább. Tehát eh, amíg az iparnak, eh, tehát az ipar felelősség az, hogy ne csak a környezetvédelmi, hanem a szociális komponenseket is figyelembe vegye. Örülök, hogy együttműködhetek a jelentéstevővel, és a módosítókat pedig eh, jó magam és frakcióm egyaránt benyújtja majd. Köszönöm, Zlotowski képviselő kapszott. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi za przygotowanie tekstu opinii. E, w pełni... Köszönöm szépen, hogy elkészítette ezt a véleményt. Teljes mértékben támogatjuk azt a gondolatot, hogy egy új eszközt támogassunk, amely harmonizálja a különböző pénzügyi eszközöket, amelyek korábban e, már régóta léteznek. A harmonizáció nagyon fontos, és az biztos, hogy ezzel megerősítjük ezen eszközök hatékonyságát, és ezáltal a befektetők is jobban tudnak egymással kommunikálni. Ezen túlmenően a pénzügyi eszközök előnyeit és a kohéziós politikai támogatásokat is közösebb szinten tudjuk alkalmazni. Egyetértek Van de Kampóral, aki szerint az infrastruktúrába történt beruházások az InvestEU-n belül fontos, hogy legalább ugyanolyan szinten kapjanak garanciát és támogatást, mint az ESFSI, a Stratégiai Beruházási Alap keretében tettük ezt. Ami az Európai Hálózat Összekapcsolási Eszközt illeti, úgy gondolom, hogy a, ehhez képest az Invest EU rendkívül jó lehetőség arra, hogy a közúti közlekedés biztonságba tudjunk befe befektetni. És úgy gondolom, hogy fontos, hogy kiemelt projektként tekintsünk erre. A bizottság javaslatán még javítani kell, hogy több beruházást vonzunk ebbe a szektorba. Komoly probléma a haszonélvezők számára, hogy a beruházások 50%-át az Invest EU-nak a támogatásaiból a fenntartható infrastruktúra kategóriájába kell, hogy tartozzon. a fenntartható politikai célokat kell elérni. 40 vagy akár 30 százalékra kellene ezt a küszöböt, ezt a részesedést levinni, ami az Invest EU programokat illeti, amennyiben a gyalogosok vagy a vezetők támogatásáról van szó, és 20%-ra is lemehetnénk, már így is kellő alappal rendelkezhetnénk ezen rendkívül fontos cél elérésére. Ezen túlmenően lenne néhány ellenvetésem azzal kapcsolatban, hogy az Invest EU irányítási struktúráját hogyan hozzuk létre. Egyetértek Van de Kampúrral, aki azt mondta, hogy a program felelősségét most már nem az Európai Központi Bank fogja vállalni, hanem az Európai Bizottság. Mi ezt nem értjük, hogy miért van ez így, hiszen az Európai Beruházási Bank mostanáig nagyon jól működött ezen a területen. Hogyha felhagyunk ezen szakértelemmel, amely már a múltban náluk létrejött, ez azt jelenti, hogy nem élünk egy nagyon nagy értéket jelentő szakértelemmel. Egyetértünk tehát Van de Kampúrral, de természetesen saját módosítókat is benyújtunk majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Zlotoszki úr. A zöldek esetében én fogok most előadni. Nem, bocsánat, elnézést, Rike úr. Bocsásson meg, Rike úr! Hát én kérek elnézést, elnök asszony, mondja Rike úr. Mindenek előtt köszönetet mondanék Vinnek, ezért a nagyon komoly és érvekkel alátámasztott jelentés tervezetét. Nagyon sok javaslat a jelentésben a blending irányába megy, tehát hogyan lehet még növelni a mechanizmus hatékonyságát, kitér a turizmusra, valóban ez is egy rendkívül fontos tényező, amelyet érdemes ilyen szemszögből is vizsgálni ebben az egész eszközrendszerben. Bevallom, ami az éghajlati kérdést illeti, hát itt kérdőjelek mendülnek fel a részünkről, tehát itt ezt még át kellene vizsgálni, talán le kellene folytatni erről is egy vitát. Ami pedig a közúti forgalmat illeti, amelynek ugye szent helye van a mi szakbizottságunkban, az upgrading és a karbantartás nagyon lényegesek, a nulla kibocsátású, és a smart közlekedés, az okos közlekedési gondolkodási keretben. Aztán nagyon hat hatásosak azok a második menekletről szóló javaslatok. Ugye tudjuk, hogy Hollandiának itt ez egy szakterülete, ha jól sejtem. A kettes melléklet kiemeli azt, ugyanis, hogy mennyire fontos alternatív, megújuló üzemanyagokat igénybe venni a repülőtérinknek, és az upgrading, upgradinggel is kell élni az infrastruktúrákkal kapcsolatosan. Na most automatizált vagy autonóm közlekedéssel kell -e, ö, foglalkoznunk, ö, ö, az ö, automatizált úgy gondolom, hogy leszűkíti a témakört, hogyha így fogalmazunk. Aztán lehet, hogy van egy másik kérdés, amely inkább fordítási kérdés, és a globális hálózatnak a leírásával kapcsolatosan úgy gondolom, hogy mint ahogy ön tervezte, valóban lehetséges megközelíteni globális dolgon, szinten a dolgon, de ha a CEF 2-nek a szintjén, hogyha globálisan nézzük, akkor már nagyon nehezen lesz kezelhető a kérdéskör. Aztán további téma az, hogy honnét fognak a források számazni, és milyen összegűek lesznek az alapokból merített források. Nagyon rossz meglepetésekben volt korábban részünk, akkor, amikor a cef dolgoztunk korábban, és a Horizont 2020-szal kapcsolatosan is. Hogyan lehet a garancialapot szilárdá tenni, és lehívni, ez az egyik ilyen kérdéskör, ami pedig az irányítást illeti. Üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatát a tekintetben, hogy az irányítás kerüljön át az EIB-től a szakértői négy ö, ö, személyes szakbizottságba, vagy kvadripartit megállásban. Egyetértek abban, hogy nem volt kielégítő az EIB-nek a fellépése, munkája, mégpedig egyszerű oknál fogva ugye ott volt az egész ilyen hatalmas bürokratikus rendszer, és mindig oda vezetett a dolog, hogy a döntést a banknak a vállalási testülete hozta meg, amely nem politikai testület, tehát az első veszteségek a garanciáknál sohasem a bankot terhelték, és tulajdonképpen olyan témák kerültek így módon nem kellő megvilágításba és napi rendre, amelyeknek európai léptéke volt. Tehát üdvözlöm ezt az irányítás váltást, és nagyon örülök annak, hogy az EIB-nek a kötelezettségvállalási testülete bizottsága már nem lesz döntéshozó szerv. Nagyon jó ez az i módon átalakított hatáskör, és optimalizálni lehet eh, a forrásokat, az alap forrásainak a felhasználását. Ez egy jó megközelítés, és ezáltal eljutunk oda is, hogy átláthatóbb lesz az egész rendszer, a portálja is, az internetes portálja is a rendszernek, és végezetül. A mechanizmusok négy célja van, úgy gondolom, hogy ezekkel kapcsolatosan még némi pontosításra van szükség, módosító intitványokra. A szakértői tevékenységgel kapcsolatosan is lesznek még módosítandó dolgok, de ez a fajta mechanizmus azt hiszem, hogy rendkívül fontos. Itt most egyszerre lett jobb is, egyszer lett egyszerűsítve is, és a pénzügyi hozzáférés, hozzáférhetőségek és döntéshozatlanok is az irányítási hatékonyságot fogják jobban biztosítani, úgyhogy Dövim Vim kollégánknak a jelentését támogatjuk, és néhány módosítóval fogunk élni, de mindenképpen már most gratulálunk neki. Elnök, köszönöm szépen, rikke, úr. Most akkor a zöldek esetében ki fog beszélni itt, Taylor kollega, vagy pedig én magam? Na, rajta, ön. Csinálja, tegye. Sur la vie de budget, vous voulez que je le fasse? Vagy a költségvetési részről én szóljak, vagy ön? az ESBA-val kapcsolatos, illetve nem az SB-vel kapcsolatosan, javít az elnök, hanem az Invest EU-val. Na jó, akkor ö, elnökként az én feladatom lesz, hogy ezzel is foglalkozom. Először is Vindekam úr, Vindekam úr, köszönjük szépen a tevékenységét, az önök központi vagy fő jelentései és javaslatai mire vonatkoznak a beruházásokra és a PPP-kre, nevezetesen arra, hogy kellő egyensúlyra van szükség, jobb egyensúlyra arra, hogy a nyereségek és a veszteségek jó viszonyba kerüljenek, ami azt jelenti, hogy a profitnak nem szabad magán kezekbe kerülni, és a veszteséget ugyanakkor nem kizárólagosan a teljes társadalomnak kell a közköltségvetéseknek vállalniuk. Ezzel kapcsolatosan a hármas módosítója szól a véleménytervezetében. Egy. Kettő. Akkor, amikor prioritást élvező beruházásokról beszélünk, mindenképpen arra van szükség, hogy valós projektekre épüljenek ezek. Projektekre, igazi projektekre a nagyon konkrét célokkal kapcsolatosan. Tulajdonképpen most ott tartunk, hogy egy vulkán kitörésén, vagy annak a kitörése előtt táncolunk a vulkánhegyen, és ön ezt pontosan tudja, tehát tudjuk azt, hogy van a párizsi megállapodás, és a kibocsátási célok azok csökkentésére. Na most ott vannak mind azon kérdések, hogy hogyan lehet a költségeket, a külső költségeket kezelni, hogyan lehet a váratlan eseményeket kezelni. Nos, nagyon szépen köszönöm Van de, Van Kam úrnak, hogy befoglalta a turizmus kérdését is, mert ez korábban teljes mértékben távol volt a tárgyalandó témáktól. Nagyon fontos az, hogy ezek a projektek a turizmust is serkentsék, de ugyanakkor a lakosokat is, mármint azon lakosokra gondolok, akik fogadják a turista forgalmat. De van egy dolog, amelyet nem igazán értettem, eh, Wim van de Kumbur, és e tekintetben nem is értek egyet az ön megközelítésével, nevezetesen és hát kérem világítsa meg a számomra, hogy miről is van szó a részletekbe bocsátkozva. Szóval ön azt mondja, hogy többek között a beruházásoknak kevesebb, mint 50%-a kell, hogy hozzájáruljon az éghajlati és környezeti célokhoz. Ezzel nem tudok egyetérteni. Felsorakozom Rike úr mögött, jó magam is, kérem, magyarázza meg, mondja meg hogy miről is van szó, vagy nem, nem hajlandó erre? De azt mondja ön, hogy igen, jó rendben támogatja a felvetésemet, mármint hogy megvizsgálja. Nem értünk egyet Dominik Rikével. De, de teljesen egyetetek, hát ő zöld, szuper zöld, zöld. Ma óta Na rendben, akkor a szót megadjuk másoknak is. Szóval kérem, hogy ezt a mérlegelést, ezt világítsa meg a számomra, mert akkor ez lehetővé teszi majd az, hogy kompromisszumokat ambiciós módon közelítsük meg. Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Révo Dallon Bonfoy asszony. Nos, ez a javaslat a stratégiai beruházásokkal kapcsolatosan nagyon izgalmas, nagyon releváns javaslatokat tartalmaz. Egy új pénzügyi tervezés egy új, új támogatási pénz, finanszírozási program teljes mértékben fogja segíteni a közlekedés témáját. Módosítókat terjesztek be azért, hogy a vasúti forgalom tekintetében az IRTMS rendszert tudjuk segíteni, az alternatív üzemanyagokra is fogunk majd gondolni, illetve a fenntartható fejlődésre. Ezen kívül a TEN-T globális hálózatán is megjelenik, ezt is támogatjuk, nem csak, hogy csak a, a prioritást élvező nagy folyosókra, közlekedési folyosóra gondoljunk, hanem az egyéb projektekre is, amelyek lehetővé teszi, hogy a legkiesőbb, távolibb övezetekben is a hálózat és annak a csomópontja jelenjenek. Fontos az, hogy az éghajlatváltozási célokat is érvényesítse a jelentés, de a jelenlegi formájában ez nem elegendő. 60%-ra kell felvinni ezt a célt, akárcsak a CEF keretében. És ezen kívül a szakbizottságunkban tovább fogom folytatni azt a harcot, amelyet már a stratégiai beruházásokkal kapcsolatosan elindítottam nevezetesen, hogyan lehet költségvetésileg rugalmasabbá tenni az irányítást és a költségvetési források kezelését. Nem csak magánalapokkal működik az jó, hanem a magánberuházásokra is serkentő hatással kell, hogy legyen. Ha nincsen stabil és jelentős ilyenfajta beruházás közpénzekből, akkor nem sikerül az ökológiai célokat célokat elérni, és ugyanakkor tudjuk azt, hogy a költségvetési hiányok miatt nagyon lényeges az, hogy együttes finanszírozás legyen oly módon, hogy az investi jó vagy EU-t tudjuk kellő módon üzemeltetni. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony. Igazából üdvözlöm az előadó javaslatát, hiszen tényleg nagyon jó pontokat említett meg benne, tehát főleg a közlekedési útvonalak tekintetében. Tehát, de figyelembe kell venni a leggyengébb régiókról is, tehát főleg azokról a régiókról beszélek, ahol igazából nem valósítható meg a program állami segítségvállalás nélkül. Nagyon fontos a földrajzi egyensúly is, hiszen láthattunk erre számos példát is már. Az idén is láttuk, hogy bizonyos régiók sokkal privilegizáltabbak voltak, mint mások. Üdvözlöm azt a javaslatot is, amely a turizmusra vonatkozik. Hiszen a turizmus egy nagyon lényeges szempont, és azt látjuk évről évre, hogy a turizmus növekszik, és a turizmus a saját szakbizottságunk területére is tartozik. De néhány megjegyzésem lenne, nem elégséges az eddig beruházások mennyisége, hogy legyőzzük a jelen kihívásokat és a jövő kihívásait. Ide tartozik a klímaváltozás, a munkanélküliség, a szociális térre történő beruházások nagyon lényeges a finanszírozáshoz való hozzájutás is, hiszen ez akadályozza meg elég gyakran a programokhoz való hozzáférést és a programok célkitűzésének megvalósítását. Tehát mindenképpen világosabbnak kell lenni, és sokkal világosabbnak és egyértelműbbnek kell lenni a feltételeknek. Nagyon lényeges eszközről van szó, abban a tekintetben, hogy a állami beruházásokat valahogy multiplikátornak lássuk a közlekedés tekintetében. Tehát, hogy ezek újabb beruházásokat generálnak. És itt vannak a klímaügyi kötelezettségvállalásaink is, és nem szabad sohasem elfelejtenünk a szociális vetületet sem. Éppen ezért erre is figyelnünk kell, ne csak az is infrastruktúrát. De mondta asszony után az Európai Bizottsághoz fordulók, Eszter Goger asszony tudom üdvözölni. Üdvözöljük a szakbizottságunkban, Goger asszony. Öné a szó. Rajta. Merci, Madame la Présidente. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony összességében az Európai Bizottság figyelemmel tanulmányozta a jelentéstevőnek a tervezetét és a ma délutáni eszmecserét. Van egy olyan sorpont, amelyben teljes mértékben tudjuk támogatni a szakbizottságoknak a felvetéseit. Vannak egyéb szempontok, ugyanakkor egyéb pontok, kérdések, amelyeknél úgy gondoljuk, hogy nem is a legál, vagy a jogi bázissal, hanem a delegált aktussal kapcsolatosan kellene, hogy a dolgokat megvizsgáljuk. Ezt majd megkapják hamarosan, és ezen kívül van egy harmadik kör, amely tekintetében nem értünk egyet a felvetésekkel, de majd a Digi Move kollégája fog erről majd beszélni, nevezetesen majd kitérünk itt a éghajlatváltozási célokra. Itt az EFSI-vel összefüggő változások két dologgal függenek össze. Először is a garancia megnyitásával, megnyitjuk a garanciához való hozzáférést, a partnereinkkel együtt, de más partnereket is várunk, tehát legyen ez az EBRD, vagy akár egyéb nemzeti támogatási szervezetek másodszorban. Azt szeretnénk, hogyha az EFSZ-vel szemben több politika legyen. Tehát, hogy igazából a politika figyeljen oda, hogy milyen politikai prioritásokra szánhatjuk az alapokat. Ez természetesen a kormányzatokkal is összefügg. Hallottunk néhány kritikus hangot. Ezek kiigazítást is jelenthetnek. Megvizsgáljuk a szakbizottságuk véleményét, természetesen megnézzük, hogy a tanács hogy viszonyul majd bizonyos kérdésekhez, de nem lenne helyén való, hogyha a jelenlegi helyzetet összehasonlítanánk az FC indulásával. Eh, merci, Madame la Présidente. Eh, eh, Nos, ennek asszony, a felmerült kérdésekkel kapcsolatosan angolul fogok megnyilvánulni. Um, I think there was a lot of discussion about the priority. Igen, nagyon sokat beszéltünk a prioritásokról, és nagyon nagy figyelmet szentelünk a kettő számú mellékletre. Ezen kívül még kihangsúlyozom azt is, amit már mondtak, a kettes melléklet értelméről, céljáról már nagyon sokat szóltunk, osztom a szakbizottságuk nézetét, ezen az alapon pedig úgy gondolom, hogy a legtöbb módosító bevonható az alapszövegbe is, de számos módosító szerintem inkább a beruházási iránymutatóba kerüljön bele a prioritások súlyozása miatt. Üdvözöljük azokat a javaslatokat, amelyek prioritásokat tartalmaznak a közlekedés területén. Értjük azt az elképzelést is, hogy az Invest EU a TNT-re fókuszál majd, de vannak a horizontális prioritások, a multimodalitás, a digitalizáció és az alternatív üzemanyagok. Tehát örülünk, hogy elolvashatjuk a módosítókat, és hogy elgondolkozzunk a beruházási iránymutatók átalakításán. A klímaváltozást is sokan megemlítették, mint az aggájaik egyik forrását. Különféle szempontból vizsgáltuk meg. Úgy gondoljuk, hogy értjük az aggályokat, a bizottság és a MOVE főigazgatóság is tudatában van ennek a fontosságával. A Connecting Europe eszköz tekintetében is figyelembe vettük ezeket a kihívásokat. Nagyon lényeges az, hogy a cél szintjén mozogjunk. Fontos az, hogy világosabbak legyenek ezek, és a Connecting Europe tekintetében van egy javaslatunk, és azt javasoltuk, hogy a zöld közlekedést támogassuk, tehát ez a vasút, a belvízi hajózás, és ezeket a javaslatainkat mind a klímaváltozás ismeretében tettük. De nagyon fontos az, hogy a célokat mérni tudjuk, illetve a célok megvalósítását, és úgy gondoljuk, hogy a cél elérhető. A kormányzatról már, kormányzásról már szóltak, tehát most itt igazából nem szaporítanám tovább a szót. Merci Nagyon szépen köszönöm. Akkor a MOVE főközgatóság részéről. Wimba de Komp úr, öni a szó, hogy... elnök asszony, nagyon szépen köszönöm három megjegyzésem lenne. négy. Mindenek előtt a következő megjegyzésem lenne. Tehát itt a dolog fenntartása, karbantartás nem az EU Invest dolga. Itt új beruházásokról van szó, és a tagállamok felelősek majd az infrastruktúráért. Tehát igazából saját maguk tartják fent tartják karban az infrastruktúrát. A második megjegyzésem a környezetvédelmi célokra vonatkozik. Már említettem, hogy fontos az, amit itt a kollégáim is kihangsúlyoztak, és 2017. március 28-án is szó esett erről az EFSZ-ről, akkor fogadtuk el az EFSZ-t. És nagyon lényeges, hogy az EFSZ 40%-át legalább, legalábbis 40 százaléka az infrastruktúra fejlesztésére kerül, és úgy 30-40-50 százalékot is elérhet ez. És Krisztán azt mondja, Riké úr, itt igazából ezzel egy megfelelő középutat találtunk. Az idealizmus itt nagyon nagy, azonban a valóság egy kicsit máshogy néz ki. A profit, hát igen, igen, ez egy régi kommunista megjegyzés volt, tehát nyilvánvalóan a vállalatoknak joga van ahhoz, hogy nyereséget termeljenek. Tehát, hogyha egy vállalat az Európai Unió számára létrehoz egy projektet, akkor joga van a nyereséghez. Hogyha egy vállalat nem nyereségorientált, akkor visszatérünk a francia forradalomhoz, és ez ne legyen a céljunk. Most nézzük meg a kormányzást. Mm, itt nem értek egyet a bizottsággal, hiszen a bizottság azt mondta, hogy mi ezt inkább politikailag akarnánk, még inkább zöldebbnek akarnánk. Igen, a néppárt is ezt akarja, legyen innovatívabb is. De itt igazából hitelekről van szó. És a hiteleket pedig úgy kell kialakítani, hogy valamennyi piaci értékük is legyen az FC esetében, hiszen a hitelek nek néha olyan formájuk van, hogy eh, szubvencionálják is őket. De igazából, hogy eh, a piaci hiteleket beszennyezzük, úgymond politikai célkitűzésekkel, hát ezt legalábbis át kell még egyszer beszélni. Az Európai Beruházási Bank szerepe igen, legyen multimodálisabb, legyen határokon átnyúlóbb, legyen zöldebb, de hogy mi vesszük át itt az irányítást, mert politikaiabbnak akarjuk tenni, hát akkor nem tudom, hogy a, lesznek-e megfelelő piaci hitelek. Az árnyék előadó és az Európai Bizottság is jobb lenne, hogyha egy világos képet adna nekik. Köszönöm szépen, Van de Kamp képviselő. Emlékeztetnék rá, hogy Lehetséges, hogy én utópista vagyok, ahogy azt ön szokta mondani, de utópia nélkül nincsen igazán hatékony, gyümölcsöző tevékenység. Úgyhogy mindenki legyen utópista, különösen, amikor a klímáról beszélünk. Ez lenne az én rövid hozzászólásom a témához. Az ön hozzászólására reagálván. Wim van de Kamp úr jelentésével kapcsolatban a módosítók benyújtási határideje szeptember 27-e csütörtök délután 6 óra. A mikrofon kikapcsolódott, kérnénk a mikrofont. Meissner képviselő még nem érkezett meg, akkor felfüggesztem az ülést negyed órára. Oui, madame. Est-ce que, est que les, les députés intéressés azon képviselők, akik a hatórás jelentés miatt vannak itt, itt vannak-e minnyáján? C'est notamment la proposition de règlement. Rendeletjavaslat a regionális fejlesztési alap és kohéziós alap tekintetében. A néppárt részéről ön, az ECR részéről Zlotowski úr, az ALDE senki, Dominik Riké, nagyon is érdekli. Furcsa ez ma. Megfeledkezek ma rólad. Megtarthatnánk most ezt a napi rendi pontot? Ki támogatja azt, hogy most térjünk rá a nyolcas pontra? Jó, akkor nincsen szünet. Akkor térjünk át a nyolcas pontra, azért, hogy utána visszatérhessünk még majd a hatos Meissner jelentésre. Rövodalon képviselőnek megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Encore. Tulajdonképpen az előző jelentéssel kapcsolatban van ez az új jelentés, úgyhogy örülök is ennek a sorrendre, Az Európai regionális alap és közös alapnak a prioritásai jelentővé teszik az, hogy a közlekedési témában megnézzük a prioritásos célkitűzéseket. Az Európai Bizottságnak a javaslata problematikus nagy mértékben, mert jelentősen csökkenti a régióknak hatáskörét a tekintetben, hogy társfinanszírozzanak a közlekedési projektek esetében itt a hármas célkidőzést kell megemlítenünk a közlekedéssel, illetve a tentével, és itt címzett támogatásokra, illetve költségvetési forrásokról beszélek a tematikus törkezetben, és a bizottság azt javasolja, csak bizonyos alapok, bizonyos részei legyenek címzettek az egyes és a hármas célkidőzés tekintetében a zöldebb Európa céljából. Kevés mozgás teret biztosít ez a javaslat az infrastruktúra tekintetében a régi régiók számára. A véleménytervezetben azt javaslom, hogy módosítsuk ezen javaslatát a bizottságnak, azaz csökkentsük a a címzett támogatásoknak a kérdését a régióknak a javára, azért, hogy a források egy részét át lehessen csoportosítani az összekapcsolt Európa programra. Ezen kívül javaslom azt, hogy 25%-a az átmeti régiókra menjen, és 20%-ra a legkevésbé fejlett régiókra. Egy. Kettő. Úgy gondolom, hogy problematikus úgy szintén az, hogy a közlekedés teljes mértékben hiányzik, az egyes és kettes prioritásos szénki tízésre amelynél kötelező a címzett költségvetési jelvényzatoknak a használata. Azaz bizonyos a régiók nem vehetnék igénybe a közlekedés területén a társfinanszírozást. Éppen ezért a jelentős tervezetemben azt javaslom, hogy új specifikus célkitűzések jelennek meg a közlekedéssel kapcsolatosan. Először is egy olyan speciális cél, amely az intelligens közlekedéssel ö, foglalkozik, és, a, ö, ö, és, és egyéb célra. Ezen kívül a fenntartható való fejlődés tekintetében nagyon lényeges az, hogy a zöld deb Európa irányában mozduljunk el. Ezen kívül a mobilitás, mint a területi kohéziónak a része meg kell, hogy jelenjen az összekapcsoltabb Európa szintjén, és ezen kívül a közszolgáltatás a közlekedésnek a területén meg kell, hogy jelen a négyes célkitűzésben is egy szociális Európa keretében. Javaslom, hogy az Európai Bizottságnak azon javaslatai, amelyek kizárják vagy korlátozzák a repülőtéri szolgáltatásoknak az igénybevételénél, javaslom, hogy itt is módosításra kerüljön az eredeti javaslat. Elnök, köszönöm szépen, akkor következzen a vita. Wim van de Kampa úr, öné a szó. Voorzitter, dank u zeer. Ik heb eh, de eer... Köszönöm, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma délután Claudia Moteira Dagia képviselőt képviseljem, aki szülői szabadságon van, és mindenkit üdvözöl. Ami az itteni stratégiát illeti, támogatjuk ezt, viszont én elővigyázatosabban fogalmaznék. Úgy gondolom, úgy gondoljuk, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap ennyi feladatot nem fog tudni ellátni. Egy olyan európai alapról van szó, amelynek a célja a régiók fejlesztése. A kérdés az, hogy mennyiben tudjuk az innovatív és zöld közlekedést beépíteni ide. Hogyha igen, nagyon örülök neki, de nem vagyok biztos abban, hogy nekünk kellene ezt a helyzetet meghatározni. A regionális fejlesztési alap természetesen a CFP-vel kapcsolatos vitatárgyát is képezheti. Ezek kapcsolatban készül Riké úr jelentése, a Költségvetési Bizottság az illetékes ebben, és mindenképpen a két alap közötti kapcsolat rendkívül fontos kérdés, hogy a regionális fejlesztési alapnak a a éves költségvetésben megkapott része rendkívül fontos, és ami az előadót illeti, felé fordulok, hogy magyarázza el nekünk, az MFF, a kohéziós alap és az ERFA közötti kapcsolatot tisztázza. Jó úton járunk? Mindenképpen elővigyázatosnak kell lennünk. Kérdésem az, hogy nem becsüljük-e túl azt, hogy mennyit tud elbírni az ERFA. Ami azt a kérdést illető, hogy túlságosan rövid beruházásokat tesznek csak a légi összeköttetések területén és a perifériális régiókban. Gyakran ezen legtávolabbra eső régiók szempontjából, ezen periférikus régiók szempontjából nagyon fontosak ezek a légi összeköttetések. Erre mindenképpen oda kell figyelnünk, és nem szabad, hogy megfeledkezzünk róla. Mindenképpen konstruktív szellemben nyújtjuk be a módosítóinkat, és meggyőződésem, hogy jó eredményt érünk el ezzel a véleménnyel. Elnök, Köszönöm szépen, Zladovszki úrnak adom meg a szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet az Leodónak, hogy bemutatta a véleményét. Az infrastruktúrális projektek az egyedüli eszközök, amelyekkel a legszegényebb régiókat is be tudjuk vonni az európai közlekedési hálózatba, ami egy kohéziós hálózat. Ezért nagyon fontos, hogy az infrastruktúra támogatása minden közlekedési típusban fennmaradjon, legalább ugyanazon a szinten, mint amelyen jelenleg található. Ezen kívül fenn kell tartani annak a lehetőségét is, hogy a lehető legtöbb beruházást tudjuk finanszírozni, amelyre legálisan lehetőség van ideértvén a repülőtereket és a vasúti berendezések vásárlását. Ami a vasúti kérdést illeti, a bizottság javaslata az intermodális közlekedés szempontjából fontos. A kibocsátás csökkentése szempontjából a vasúti közlekedés a legjobb alternatívája a személy és fuvarszállításnak a közúti közlekedéshez képest. Ami a légi közlekedést illeti, figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy egyre nagyobb az ezzel kapcsolatos igény. Nő a piac, nő az utasok száma. Valóban korábban voltak problémák a hatékonysággal a légiközlekedés területén, de Lengyelországban a helyi repülőterek kihasználtsága egyre jobb, és egyre többen használják az ilyen kisebb regionális reptereket. Ezért tehát hinnünk kell a modernizációban, és erre fel kell használnunk az ERFA és a kohéziós alapeszközeit. Kételjeink vannak azzal kapcsolatban, hogy megvan-e a kellő kohézió a bizottság elnöke által meghatározott klímacélokhoz képest. A cél az, hogy 30% legyen az alapok támogatása, ehhez képest 37%-ról van itt szó, és a többéves éves tervben pedig 25 százalék az európai költségvetés legalább 25%-át kellene a klíma célokra felhasználni. Azt gondolom, hogy rugalmasabban kellene meghatározni itt a célokat, figyelembe véve az igényeket és az egyes tagállamok körülményeit. Ami a tematikus koncentráció szintjét illeti, ezt a tagállamokkal folytatott párbeszéd keretén belül kellene esetenként meghatározni, és így beazonosítani azon elemeket, amelyeknél a legnagyobb szükség van a támogatásra. Ami a tematikus koncentrációra vonatkozó javaslatot illeti nemzeti szinten, itt figyelembe kell vennünk azt, hogy gyakran egy adott tagállamban bizonyos régiók nem használják ki ugyanolyan jól az alapokat, mint tennék azt nemzeti szinten. Nemzeti szinten vagy tagállami szinten sokkal könnyebb a lehetőségeket és a korlátokat felismerni. Fontos tehát, hogy a diagnosztika megfelelő legyen, ahogy azt a bizottság is javasolja. Ami a véleménytervezetet illeti, tetszik nekünk az általános iránya, több észrevétellel egyetértünk, ideértvén azokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy a szinergiákat meg kell erősíteni a különböző pénzügyi eszközök és a kohéziós politika között. Egyértelmű, hogy mi is benyújtunk majd módosítókat, és számítunk arra, hogy jó lesz az együttműködés a sedók és az előadók között. Köszönöm szépen! Köszönöm, köszönöm szépen, Rikki úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt gratulálok Krisztinnek, hogy mennyire invenciózus, és hogy mennyire képes volt megújítani a tartani részét is az eredeti anyagnak, és hát ugye hallottuk amit a jelentés készítője készített, de amit elmondott ezen kívül Wim van de Kamp, illetve Zotowski úr is. Nos, ugye a közlekedésnek az a gondja, hogy az ERFA alapok nem igazán címzett előnyezetokat tartalmaznak, olyan témákra nem címzentek, nem pántlikázottak a források, amelyeket mi fontosnak tartanánk, mind az unió szintjén, mind pedig a, mind pedig a tagállamoknak szintjén. Tehát tematikus szempontból is, meg földrajzi szempontból is. Egy. Kettő is erre utal Zlatovszki úr az imént a regionális szinten eh, hát nehéz ezeket a forrásokat kezelni, mert hogy az alapok nagyon-nagyon összetett kezelést igényelnek, és hát az előírások nagyon szigorúak, és hát a folyamatok is nagyon hosszúak gyakran. Az első évek bonyolultak, és eh, ugyanakkor eh, azt is látjuk a regionális szinten, hogy az előírázatoknak, forrásoknak a felhasználása nem optimális, és hosszú időt vesz igénybe. Tehát hogyan lehet tematikus szempontból ezt kezelni, és hát a felhasználás szempontjából, az igénybevétel szempontjából is hogyan lehet mindezt megoldani, illetve az előnyelzatoknak a felhasználásából. Én azt javasoltam más szakbizottságban is, hogy 20 milliárdnyit csoportosítsunk át az rfa ból a a versenyképességből az összekapcsolt Európa irányába. És ez megfelel annak a megállapodásnak, amely megszületett. Tehát ugye mind a tematikus szempontból, mint pedig az európai hozzáadott érték szempontjából. És ez által biztosítható az, hogy nagyon egyszerűek legyenek a folyamatok a tagállamoknak a szintjén, és ezáltal azt is biztosítjuk, hogy, a fel, hogy az alapoknak a felhasználása is megtörténik, és jól történik az európai alapoknál. Ez különösen ugye fontos, mint tudjuk. Ezen kívül a kohéziós alap esetében. Azt láttuk, hogy a kóézus országok esetében hasznos volt a felhasználás jobb szintre kerültek, és hát ugye 80 milliárdból volt a megfelelő összeg, és hát tudjuk a számokat, ismerjük a 45 milliárdot, és így tovább összegeket. Zotovszki úr ezt azt fogja mondani, hogy ez több is volt, mint 45 milliárd. Nagyon jelentős összegről van szó, több mint 20%-a a kohéziós alapnak. Itt viszont csak néhány ugye százaléknyiről lesz, lesz szó, tehát 320 milliárdot nagyjából. Szóval úgy gondolom, gondolom, hogy a különböző javaslatok, a megújult javaslatok nem fognak adott esetben elvezetni egy olyan költségvetési ez, amely jóvágyásra is kerülne, de mégis szem előtt kell tartanunk az európai hozzáadott értéket, az egyszerűséget és a megvalósíthatóságot. És hát persze az Európai Tanácsnak is a jóváhagyására lenne szükség ahhoz, hogy a tagállamok a közös érdekeltségben tartozó projektekkel kapcsolatosan véleményt tudjanak nyilvánítani vannak ezek a kérdések, van az új céloknak a kérdése az ERFA keretében. Úgy gondolom, hogy a javaslatokat meg lehet tartani a fel merült javaslatokat, és hát ugyanakkor arra is lehetőség van, hogy még részletesebb, finomabb osztályozást végezzünk az unió javára. És hát mondjuk el azt is, hogy gyakran a nehézségek oda vezettek, hogy az európai hozzáadott érték tekintetében és a regionális szinten is gondok voltak a tekintetben, hogy a régiók melyiket tud melyik programban részt venni, és ez gyakran nehéz megoldásokat kínált, vagy nehezen volt megtalálható a megoldás. Akkor ezen kívül ugye vannak olyan régiók, ahol nagyon direktív módon kell fellépni az operatív programoknak a végrehajtásában, erre is gondolni kell majd a javaslatoknál. Aztán végezetül van egy olyan dolog, amely elgondolkodhatott. Krisztinnek ugye nagyon nagy a szociális érzékenységem, és hát aláhúzta, újra aláhúzta, vagy átirányította az erfának a szociális szempontját is érvényesítendő, de hát ne feledkezzünk meg arról, hogy van az ESZA, az Európai Szociális Alap, és úgy gondolom, hogy az a tagoltság, amely jelenleg nem feltétlen létezik, egy olyan tagoltság, amelyet érdemes újra gondolni, vagy végig gondolni, tehát hogyan lehet az előirázatokat szociálisabban érzékenyebbé tenni a beruházásoknál. Nagyon érdekes a, a tervezett, és új célkitűzések megjelenésével, és azt gondolom, hogy ezt megnyitja az utat nagyon érzgalmas egyeztetések előtt, úgyhogy még egyszer gratulálok a jelentés tervezethez. Elnök, köszönöm szépen, Rike úr, Tedor úr, öni a szó. Uh, thanks, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony elnézést. Joe Evans nevében szólalok föl. Úgy gondolom, illetve ő gondolja, hogy a közlekedési projektekbe történő beruházások igenis hozzájárulnak ahhoz, hogy elérjük a párizsi megállapodás céljait. Ez vonatkozik a külső költségek minimalizálására is. Nagyon óvatosan kell bánnunk ezzel a dologgal, és nagyon óvatosan kell a regionális pénzekkel bánni, regionális repülőterek tekintetében hiszen eh, vannak regionális repülőterek, amelyek nagyon közel vannak egymáshoz, bár egy határ két oldalán. Tehát például Németországban eh, Beck és eh, Piacet városa mellett Belgiumban is található a repülőtér. És hogyha ilyen repülőterek egymás mellett párhuzamosan léteznek, az nem jó. Tehát, hogyha ezeket valahogy észszerűbben meg tudnánk oldani, összevonni, az jobb lenne a párizsi megállapodásnak a régióknak való gazdasági fellendülést mindig a föld bolygó érdekeivel együtt kell figyelembe venni. Ezen kívül a 25 milliárd eurót az, a regionális fejlesztési alapokból kofinanszírozással kellene alkalmazni, és már 20 milliárd létezik meglévő hidak, alagutak renoválására. Ezeket pedig össze lehetne kapcsolni például a határokon áthaladó, de még hiányzó vasútvonalakkal. Nagyon fontos a vasúti szállítás előmozdás, előmozdítása. És a TEN-T hálózatban is környezetbarátabbnak, jövőorientáltabbnak kell lennünk. Köszönöm. Bocsánat, nem látom, hogy az elnök asszony elment. Demonte asszony, jönni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek Krisztin kolléganőnkkel. A finanszírozásnak regionális léptékű és szintűnek kell lenni, nem államinak, akkor, amikor a prioritásokról döntünk. Én helyi szinten irányítottam ilyen projekteket, és egy olyan régióból jövök, amely kifejezetten sajátos szerepet játszott játszott és játszik ezen témában, a határ mentén fekszik, és hát tudjuk, hogy a régiók együttműködése mit is eredményez. Ami a közlekedést illeti, nélkülözhetetlen az, hogy átláthatóabbak legyenek, látványosabbak legyenek a regionális kapcsolatok ugye szomszédos régiók esetében ö, felmerül az is, hogy bizonyos dolgok átfedésben vannak, megduplázott felhasználásokat eredményeznek. De ugyanakkor nagyon lényeges az, hogy a összekapcsoltságot segítsük, és a turizmust is ezáltal. Emlékszem arra, hogy ebben a szakbizottságban is, meg másút is azt mondták, hogy majd meg fog duplázódni, duplázódni 2050-re az utas forgalom de hát a legnagyobb repülőterek esetében is gondot okoz a kapacitások megduplázása. És hát gondoljunk arra, hogy milyen fajta dugóhatást fejthetnek ki az ilyen fajta fejlemények, már pedig nem ez a cél. Támogatnunk kell a repülőtereket azért, de olyan módon, hogy a lehető legtermészetesebb módon történjen a felüdés. Ami pedig a az önkormányzatokat illeti, ugye rá, távoli, meg legtávolibb régiókról beszélünk, ezek a régiók támogatást igényelnek azért, hogy az össze kapcsoltság, a hálózatiség biztosított legyen a területi szinten. És e tekintetben szeretnénk az Európai Bizottsághoz fordulni. A mellékletében az Európai Bizottsági Javaslatnak azt látjuk, hogy az oda ítélési módszer hogyan működik az európai szinten. A 9-es szikre gondolok itt egészen pontosan. A 179. oldalon van megfogalmazva mindez. És hát szó esik távoli övezetekről, a határon, határmenti övezetek támogatásáról is. És az az érzésem, hogy amit megfogalmaztatod, az pont ellentétes azzal, amit mi szeretnénk. Ezért kérdezek rá amikor súlyozásról beszélünk, 20-25 kilométeres övezetről beszélünk, amely adott esetében 24 százalékát, egy negyedét fedik le a lakosságnak, az érintett lakosságnak, és ugyanakkor gondoljunk az, a legtávolabbi régióknak a lakosságára. Mit is lehet az ő esetükben mindez? A leggyengébb, legszegényebb, rászorultabb régiókat próbáljuk támogatni. De most nem tudom, hogy kellően értelmezem-e a megfogalmazatokat. Ha igen, akkor úgy érzem, hogy teljesen ellentétes ez a fellépés az EU-s célokkal, azaz azokkal a célokkal, amelyek arra vonatkoznak, hogy a legtávolabb és a legrászorultabb régiókat segítsünk. Márpedig úgy tűnik, hogy itten a legfejlettebb urbanizált régiókat támogatjuk. Pont az ellenkezője történik, mint amit kellene tenni. Zsiló úr az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatok. Mindenek előtt üdvözlöm a véleménytervezetet, és köszönöm az előadónak, és előtt megköszönöm a munkája gyors voltát. Hiszen ez egy olyan prioritás, amelyet a bizottság is többször kihangsúlyozott, hogy lehetőleg minél hamarabb előre jussunk a több éves pénzügyi keret tekintetében. Az utolsó kérdésre térnék vissza, hogyha jól értettem a kérdést. Tehát itt igazából a mellékletekre vonatkozott inkább, mint a kohézós alapokra, de függetlenül ettől biztosítom a tisztelt képviselőt, hogy a kohéziós politika célja ugyanaz, mint volt, hogy az Európai Unió legkevésbé fejlettebb régióit támogassa. A bizottság pedig eh, igazából a 2014-20-as ciklushoz képest eh, enyhén növeli itt az alapokat az Európai Unió legkevésbé fejlettebb régiói felfejlesztésére. Még két megjegyzésem lenne. Az egyik a tematikus súlypontok, a bizottság a helyi, a regionális fejlesztés és kohéziós alapokat tematikus koncentrációval használja. Ennek a célja pedig az, hogy garantáljuk, hogy az alapok oda jussanak, amik az Európai Unió fő prioritásai. És így az európai régiók nek az egyéni igényeik szerint lehet alkalmazniuk ezeket az eszközöket. A tematikus koncentráció néha enyhén problémás, hiszen hogyha a tematikus koncentrációt az ötből három politikai célkitűzésre szánjuk, akkor nehéz koncentrációról beszélni. Tehát, hogyha ötből három prioritásra költünk, akkor itt három alapprioritás marad. És hogy ezt kiegészítsem, és ha megnézzünk egy-két számot, javasolt számot, a tematikai koncentrációk foka a három prioritással kapcsolatban igazából egy sokkal erősebb tematikus koncentrációt igényel, mint ahogy a bizottság eredetileg javasolta. Ez pedig eh, szembe menne azzal, amit mondtam, hogy a régiók megfelelő rugalmassággal alkalmazzák az alapokat a saját viszonyaik között. Ez azzal is összefügg, hogy miért javasoltuk a tematikus koncentrációt inkább nemzeti szinten, mint hagyományosan eh, a regionális szinten. A potenciális centralizációktól tartottunk, ez pedig azt jelentené, hogy inkább a fővárosban dőlnek el a dolgok, és nem a régiókban. Ennek pedig elég gyakran ellenkező hatása lett. Tehát pillanatnyilag az a helyzet, hogy a regionális koncentrációt regionális szinten szabják meg a nemzeti koncentráció tekintetében az egyes regionális politikák alakítása rugalmasabb, amíg a nemzeti szinten megvan ez a lehetőség. Egy utolsó két megjegyzésem lenne még. Szó volt a klímacélok tekintetében meglévő koncentrációról. Itt eléggé nehéz különféle százalékokról beszélni. A bizottság egy 25%-os holisztikus megközelítést javasolt a 2020 utáni költségvetés esetében, amelyet környezetvédelmi célokra szánna. És itt az egyik képviselő pedig a regionális fejlesztési alapokból említett egy magasabb számot, ez igaz. És ez szándékos is. Hiszen minden egyes alapnak, programnak az a feladata, hogy megfelelő módon hozzájáruljon a fejlődéshöz. És itt a regionális fejlesztési alapok is megfelelő módon hozzájárulhatnak, ehhez míg a szociális alapoknak eh, nehéz elérni ezt a 25%-os átlagot. Nagyon fontos az, hogy eh, hogyan alkalmazhatók bizonyos körülmények között eh, a megfelelő alapok. Egy utolsó megjegyzésem a bizottság kizárás javaslatairól, és amelyek aggasztják a képviselők egy részét. Megpróbáltuk ezeket úgy csinálni, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk. Volt két tapasztalatunk, a múlt tapasztalatai és az, és az európai prioritásokkal meglévő összhangot. Tanultunk a múltból, és ezeket eh, az eredményeket például beépítettük a repülőtéri infrastruktúráról szóló javaslatunkba. Két-három éve a számvevőszék eléggé negatív jelentést írt a regionális repülőtelek finanszírozásáról, és úgy gondoltuk, hogy ezt inkább a nemzeti hatóságokra hagyjuk, hogy ők döntsék el ezeknek a finanszírozását. Tehát itt a gördülő állomány tekintetében nagyon fontos az, hogy a cégek ne érezzék, hogy a rendszerben nem jó előnyök vannak. Köszönöm szépen a bizottságnak. Rövodalon asszonynak megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rendkívül izgalmas volt ez, ez az első eszmecsere a fiktív előadókkal és a bizottság képviselőivel és a többi képviselővel, és már izgatottan várom ezen munkának a folytatását. Úgy gondolom, abban egyetérthetünk, hogy ami a közlekedési projekteket illeti, ezek rendkívül fontos projektek az európai polgárok számára. Nagyon gyakran a régiók alakítják ki ezeket és javasolják ezeket, és amikor a szociális aspektusokról beszélek, Donimik, akkor elsősorban arra gondolok, hogy ezzel hozzájárulhatunk a területek közötti szakadék csökkentéséhez. Ilyen értelemben akartam ezt kiemelni, és ne feledkezzünk meg arról, hogy ezen kérdésekben, szociális kérdésekben a közlekedésnek rendkívül fontos szerepe van. Úgy gondolom, hogy a, ez a közlekedéspolitika az ERFA-ban, a kohéziós alapban és minden projektben fontos, hogy kiemelt szerepet kapjon. Meg kell néznünk, hogy ezt hogyan tudjuk pontosan elérni, de nagyon fontos, hogy ne csak konkrét célkitűzésekkel kapcsolatban kerüljön ez megemlítésre, hanem minden projekttel kapcsolatban általában. És fontos, hogy az igényekre nagyobb választ adjunk, és nem szabad csak a legfejlettebb régiókkal kapcsolatban tájékoztatást adni, a hálózatra kapcsolt közlekedés kapcsán beszélni csak erről, ezért kell megvizsgálnunk, hogy hogyan lehet a legigazságosabban eljárnunk a már meglévő régiók szintjén kialakított közlekedési projektekkel kapcsolatban, és hogyan tudjuk elérni azt, hogy ezen régiók a jelentésüket elvégezhetik, befejezhetik, hiszen tudnunk kell, hogy van persze tagállami szint, és van regionális szint, és azt gondolom, hogy európai szinten rendkívül érdekes munkát végzünk a területekkel. Ezen a területen folytatni kell a munkát, még olyan tagállamokban is, ahol lehet, hogy a tagállam nincsen olyan fejlett szinten, mint a régiók. Köszönöm szépen, és izgatottan várom a munka folytatását. Van de Kampur nagyon örülnék annak, hogyha nem Madame Kristinnek, hanem Madame Rövodalonnak hívnának, vagy adott esetben Krisztinnek, de gondolom, hogy jó lenne, hogy az én nevemet is helyesen hangoztatnák. Köszönöm szépen. Beaucoup, Madame Nagyon szépen köszönöm. Revo Delon asszonynak a pontosításért is köszönet jár, a keresztnév használata tekintetében is, mert valóban nem keresztnéven kell szólítani a kollégákat, és köszönet ezen kívül a véleménytervezetért, annak a színvonaláért, mélységéért, és azért, hogy hogy közelítette meg a kapcsolatot az Európai Unió és a területeket, a régiókat, október 1-én hétfőn délre várjuk a módosításokat, és akkor most következik a hatos napi rendi pont. Gezine Meister hogy megérkezett, ebben a másodpercben hagyjunk önnek egy pár másodpercet, hogy lélegzethez nyusson, de akkor felvezetem a témát, a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői forgad, fogadó létesítmények, ez egy irányelvnek a módosítására vonatkozik, amely javaslat most tehát akkor módosítja a korábbi irány elvet, és hát nagyon örülnök, örülnök annak, hogy meghallgathatjuk önt. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, hogy a napirenden tudott így módosítani. Az ITRE-ben kellett szavaznom egy számomra nagyon fontos kérdésben, úgyhogy nagyon hosszú és bonyolult munka volt, de végre ide értem. Nos, ami a kikötői fogadó létesítményeket illeti. Ezzel kapcsolatban már volt egy shadow ülésünk, elég sok mindenről tudtunk beszélni, a bizottsággal is eszmecserét tartottunk, és felmértük, hogy a parlament által benyújtandó módosítókhoz hogyan állnak. Általában véve azt gondolom, hogy a bizottsági javaslatot részint kicsit megerősítettük, vagy hát relativizáltuk, gyakran ez így történik, Mindeközben én is sok kikötőt vizsgáltam, és azt gondolom, hogy kezdetektől jónak tartom ezt a javaslatot, mert kimondjuk, hogy legyen egy megoldás mindenkire, nem szabad, hogy a tengerbe dobjunk hulladékot, mindent a száraz part, a partra kell vinni. Kezdetektől én szkeptikus voltam, hogy ezt lehet-e alkalmazni, mert nagyon nagy különbségek vannak a kikötők között. Hollandia, Németország, Portugália, Lisszaboni kikötőt is vizsgáltuk, hogy a valóság gyakran nagyon nehéz, nagyon nehéz egy általános megoldást mindenki számára elérhetővé tenni. Ezt már az elején elmondom. Hogyha irányelvekről van szó, az irányelv azt jelenti, hogy mindig lehet tagállami szinten ezzel módosítani, igaz. Ennek ellenére nekünk fel kell mérnünk, hogy a gyakorlatban mi az, ami megvalósítható, és mi az, ami nem. A shadow ülésen mi ezt megállapítottuk. Holnap lesz ismét egy sedőülésünk, ülésünk, én azt remélem, hogy sikerül a végre érni, és így egységesíteni az jelentést. Van még néhány kérdés, különösen ami a kompromisszumokat illeti, mert már elég is sikerült előre haladni ezekkel kapcsolatban. Nyolc kompromisszumot dolgoztunk ki, amiről most beszélhetnénk. Az első a hatály, itt túl sok mindenen nem akarunk módosítani. A reasonable, a practicable, practicable kifejezést akarjuk bevenni, ez nem nagy módosítás. Ami a négyes cikket illeti, ami a kikötői fogadó létesítményeket illeti, a berendezésekkel kapcsolatban, létesítményekkel kapcsolatban nagyon fontos a recycling, az újrafelhasználás, erre kell koncentrálni. Az igényeket is vizsgálni kell, nem tudom, hogy a bizottságnak mi volt ezzel a célja. Az EMSA elmondta, hogy sok új feladatuk van, de nincsen több ember náluk. Természetesen ez nagy kihívás. A mi szempontunkból úgy gondoljuk, hogy az EFSA jó helye lenne ennek, hiszen a tisztasággal kapcsolatban fontos feladatot végeznek. Ezen kívül, ami a legtávolabb eső régiókat illeti, az ő bevonásukat illeti, mindenképpen ki kell mondani, hogy a tagállamoknak vannak specifikus jellemzőik, és alapokat lehet felhasználni, hogy a specifikus helyzetekre választ találjanak. Például az Európán kívül található kikötőknél ez egy külön helyzet. Ami, ami a Waste Reception Handling Planeket illeti, fontosnak tartjuk, hogy az információt jobban megosszuk, a strukturális költségeket felmérjük. Fontos, hogy a tagállami nyelven és angolul legyenek elérhetőek a formanyomtatványok, az angol az egy nemzetközi nyelvé vált, és mindenhol szükséges ami a nyitvatartási időket illetett. Mindent így a további információt, amit mi szükségesnek tartunk, bevettük, azért, hogy pontosan tudjuk, hogy miről van itt szó, és hogy egyértelmű legyen, hogy mi az alap a befizetendő költségekkel kapcsolatban. És kisebb kökötőkkel kapcsolatban is fontos az együttműködés, ezt is mindenképpen szeretnénk kiemelni. Ami a monitorozást illeti, a bizottság három évente, mi öt évente szeretnénk úgy gondoljuk, hogy öt évente is elég a monitorozást elvégezni. Általában a kiskikötőkkel kapcsolatban külön körülményeket, feltételeket szeretnénk létrehozni, mentesítjük őket, hogyha a regionális hulladékrendszer részét képezik ezen kiskikötők, és hogyha ez bizonyítható, és a tagállamok is ezt bejelentik. Nem szeretnénk azt, hogy a hulladékot azért ne vegyék be, mert túl kicsi a kikötő, de a szabályozásban mindenképpen erre külön ki kell térni. Ami a hajón történő hulladékot illeti, hogyha egy hajó egy kikötőből egy kikötőt elhagy, akkor nem szabad ott hulladékot a tengerbe vetnie, ezt is külön ki kell mondani. Ami a hulladékleadást illeti, az ezzel kapcsolatos terv is nagyon fontos, ezt is ki akartuk emelni. A kis kikötőknél megint csak külön feltételeket akarunk alkalmazni, és Többen elmondták, hogy nem lehet mindig már a kiutazásnál egyből ilyen formanyomtatványt leadni, és hogyha ilyenre nincsen lehetőség, akkor digitálisan kell ezt benyújtani. És még valami újdonság több helyen a halászhálók és halászati eszközök, ez így külön nem volt korábban benne. A Fishing for Litter fontos, és vannak olyan tagállamok, ahol ezt megfizetik, hogy átveszik a használt halászati eszközöket, ezt is mindenképpen egységesíteni kellene. Számunkra és a bizottság számára is fontos, és ez általában kompromisszumnak mondható, a bizottság azt mondja, hogy hogyha az utolsó európai kikötőt elhagyja egy hajó, és a másik országba megy, akkor előtte kell a hulladékot leadni. Mi szkeptikusok voltunk ezzel kapcsolatban, hogyha túl kicsi ez az utolsó európai kikötő, akkor hogyha a következő kikötő digitálisan elérhető, és nem százszerzelékig biztos, hogy mennyire bizonyítható, hogy a hulladékot ott is lerakhatják, akkor mindenképpen erről nyomot szeretnénk adni. Tudni, hogy az utolsó kikötő, melyik az utolsó illetékes kikötő, és ott fel kell venni az összes hulladékot. Ami a költségrendszert illeti, a szennyező fizet elvét akarjuk alkalmazni. Rendkívül fontos kérdés, a trilóguson biztos, hogy még sok minden eldől. A bizottság azt mondta, hogy százszázalékos kellene közvetett költségeket fizetni. A kikötők szerint ez nem megoldható. A kompromisszumunkban többségében a tanács álláspontját vettük át, a tanács anyagában ez megjelenik, miszerint az indirect fee, tehát a közvetett költségeket a hajó mérete, a kategória és az általában jelenlévő hajó közlekedés és hajó kapacitás fényében kellene ezt meghatározni. Ezek itt a legfontosabb kérdések. És még benne van, hogy a ballasztvizet is figyelembe kell venni. A bizottságnak ez nagyon nem tetszik, én ezt tudom, ennek ellenére mi szeretnénk ezt bevenni. A tagállamok sem nagyon lelkesednek emiatt, de ezek voltak a fő kérdések, amit meg akartam említeni. A definíciókkal kapcsolatban néhány definíciót szeretnénk bővíteni, kibővíteni a parlament részéről. Van egy kompromisszumunk a 18-as preambulumponttal kapcsolatban. Nem, a 18-as. Tehát nem definíciókról van itt szó, hanem preambulumpontokról, javítja magát az előadó. Ennyit akartam mondani, ha jól látom, semmiről sem feledkeztem meg, a különböző feljegyzésekből próbálom összeszedni a gondolatokat. Tehát már most szeretném elmondani, hogy a sedokkal kiválóan működik az együttműködés, és fontos, hogy ambiciózus jelentést akarunk elérni a parlament részéről, hogy ezzel tudjunk majd tárgyalni. Érdeklődéssel várom a, folyt- a következő lépéseket. Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon világos felvezetést, Meister. Asszony, megítom a vitát. Öni az a szó, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen. Meister asszonynak is a munkáját, és én is szorgalmazom a jó együttműködést. A többi árnyék előadóra is vonatkozik. Ez holnap délelőtt lesz egy következő árnyék előadó ülésünk. Már hallottuk, hogy vannak aggályos területek, tehát és pedig a kis kikötők, hiszen a kis kikötőket szinte megfojtják a környezetvédelmi előírások. Nagyon óvatosnak kell lennünk ezen a területen. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt rugalmasságot is bele kell vezetni a rendszerbe, kivételeket, nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, hogy milyen ösztönzőket adunk a hajóknak, hogy megfelelő helyen rakják ki a hulladékokat. Nagyon fontos az, hogy a halászok ne dobják a tengerbe a hulladékot, hanem hogy a hajókra származó hulladékokat megfelelő módon a kikötőkben dobják ki, ez vonatkozik a halpazarlás megakadályozására is. Nagyon fontos a harmadik országokra tekintve is ez a dolog, hiszen nem tudjuk, hogy mi fog történni a harmadik országokban. És fontos az, hogy a már meglévő jogszabályok értelmében történjen a hulladékkezelés. Fontos az, hogy eh, már a Pol egyezménnyel összhangban legyen a jogalkotás. Tehát örülök az eddigi munkának, örülök a árnyék előadók találkozójának, és remélem, hogy előre haladunk ezzel az anyaggal. Köszönöm szépen Meissner asszonynak a támogatását, együttműködését. Merci beaucoup, Madame Clu. Nagyon szépen köszönöm Klúni asszonyok. Grappini asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. egy megjegyzést engedjenek meg nekem. Szeretném megköszönni a TRAN szakbizottsági kollégáimnak az SND frakció nevében, hogy ilyen sok módosító érkezett, és köszönöm a frakcióm titkárságának is. Az előadó már megemlítette, hogy fontos néhány dolgot tisztázni, és remélhetőleg a holnapi árnyék előadó megbeszélésen tisztázzuk ezeket a dolgokat általánosságban szólva egyetértünk azzal, amit az előadó mondott, de néhány témáról még tárgyalni fogunk. A frakcióm szorgalmazza a bizottság javaslatát, hogy három évről legyen szó, és ne öt. Szerintem az öt év túl hosszadalmas. Nagyon nehéz öt év után ellenőrizni valamit, hogyha már korábban is sikeresek voltunk. Tehát tárgyalunk, és kiszámítunk, kikalkulálunk egy átlagot. Ezen kívül itt a fogalom meghatározásokról is tárgyalnunk kell, tehát néhány módosítót is benyújtottunk, tehát például itt eh, a bizottság defini- definíciója, itt a megfelelő előre jelzett forgalomra vélemény szerint nem jó. Benyújtottunk itt módosítókat, és ezek pedig a környezetbarát hajókra vonatkoznak. De ezt ki jelenti ki? Ki dönt, hogy egy hajó környezetbarát-e? Ezt is be kell menni. A kollégáim benyújtottak módosítókat, egy másik definíció tekintetében ez a kikötő. A bizottság meghatározott egy fogalmat, de nekünk más javaslatunk van. Tehát itt mindenképpen tisztázni kell a kikötő és a menetrendszerű forgalom kérdését. És ezek alapján kell a kalkulációt majd kiszámítani. Ezzel a jelentéssel nem szeretnénk a kis kikötőket túlságosan megterhelni. A fő célunk az, hogy összegyűjtsük a hulladékot, amelyet a hajók termelnek, teljesen mindegy, hogy milyen kikötőben, teljesen mindegy, hogy mekkora kikötőben. A fő célunk az, hogy csökkentsük a hulladék mennyiségét. Tehát egy tisztességes díjrendszert kell kialakítanunk, és ösztönzőket is fel kell kínálnunk, hogy eh, ne a tengerbe dobják a hulladékot. Gezinének nagyon nagy tapasztalata van. És eh, a többi árnyék előadónak is, hiszen a saját országaikból tapasztalatuk van, úgy, mint nekem. Úgy vélem, hogy elérhetünk egy megállapodást egy megfelelő megoldás érdekében. Tehát valami gyakorlati dologra van szükségünk. És remélem, hogy sikerül megállapodásra jutnunk, hiszen az összes kolléga szeretne együttműködni. Közös érdekünk, hogy jobb jogszabályok szülessenek itt, mint a jelenlegiek. Monsieur... Nagyon szépen köszönöm, Krapini asszony. Vandelen úr, öni a szó. Ja, voorzitter, hartelijk dank. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadó asszonynak. Igen, Szerintem nagyon konstruktív gondolataink vannak az anyaggal és az előadókkal kapcsolatban. Elég sokat beszéltünk a belvízi hajózásról, elég sokat vitáztunk már a dolgok tisztázásáról is. Ez pedig a javaslatban szerintem nagyon jól kidomborításra kerül. Az előadó asszony megemlíti a periférián lévő régiókat, a nagyon távoli régiókat is, és itt inkább a nemzeti finanszírozás játszik nagyobb szerepet. Tehát úgy gondolom, hogy jobb a jelentési jelen állapota, például a kettes cikkben a fogalom meghatározósokról van szó, tehát például a hulladékról, hogy ezt hogyan definiálják a ballasztról, az üledékről és hulladékról is szó van. Hát véleményem szerint a szöveg még ebben a tekintetben nem elég pontos. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy még egy kicsit lehet finomítani, és nagyon jó parlamenti pozíciónk lesz. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Vandelen úr. Taylor úr, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Gezine, köszönöm a többi árnyék előadónak is, köszönöm az összes hozzászólást ehhez az anyaghoz. Hiszen hihetetlen jelen, hihetetlen lehetőségünk van, hogy az óceánok, tengerek hulladékait valahogy jobban kézben tartsuk. Képesek voltunk néhány lényeges pontról beszélni, és most azt várjuk, hogy részt vehessünk a holnapi megbeszélésen. A jogalkotási anyag lényege az, hogy bátorítsuk a hajókat, hogy ne dobják ki a hulladékot a tengerben. De bizonyos hajók kivételezése nagyon aggályos. Hogyha tényleg komolyan vesszük a problematikát, akkor az összes hajót valahogy bátorítani kell, hogy az összes hulladékukat a kikötőbe vigyék, és ne dobják a tengerbe. Hát a száz százalékos célt nem fogjuk elérni, de szerintem azért menjünk egy kicsit tovább annál, hogy ösztönözzük a hajókat, hogy vigyék a kikötőbe a hulladékot. És igenis a hajókat el kell rettenteni attól, hogy a szemetet a tengerbe öntsék. Éppen ezért kriminalizálni kellene véleményem szerint a hulladék tengerbe dobását. Szerintem ez egy alapvető eszköz lenne, hogy biztosítsuk a tengerek és az óceánok tisztaságát. Ezen kívül a tengeri hulladék például a hal hulladékra is vonatkozik-e? illetve a halászati eszközök tengerbe dobása, de ezt már egy korábbi anyag szabályozza. De itt a négyes kompromisszumban látok egy olyan kitétel, hogy igen, 24 órán belül kell ezeket visszatenni. És éppen ez lehetővé teszi, hogy a halászeszközöket jobban figyelembe kísérjük. Tehát a halászeszközök tengerbe dobása is nagyon káros lenne a élet, a tengeri élet számára. Éppen ezért megfelelő adatokat kell szereznünk a halászeszközök mennyiségéről is, hogy mennyi jön vissza, mennyit dobnak ki, és így tovább. Nagyon fontos az, hogy az irányelvbe belekerüljenek a halászeszközök is, és a halászeszközök kidobásának a tilalma is. Nagyon szépen köszönöm, Taylor úr. az, hogy a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a munkát, és a gyorsaságot is, amelyel eh, ilyen nagyon lényeges témában eljárt. A módosítóimmal kapcsolatosan szeretném kiemelni, mennyire fontos az, hogy a véletlenszerű ellenőrzéseket előtérbe helyezzük, illetve a szankciókat, amennyiben a környezetet, illetve a közegészségügyet, egészséget pardon, károsítják. A szennyvizeknek a bejutatása a különböző egyéb szennyezett vizeknek, vagy felhasznált fürdővizeknek a bejutatása a tengerbe, szóval mind ezek esetében el kell kellően járni. Aztán a különböző tengerben úszó halászati eszközöknek, az elvesztett halászati eszközöknek a kérdése is rendkívül fontos. Nagyon lényeges az is, hogy a kikötőben dolgozóknak a tájékoztatása, a felkészítése is megtörténjen mindazon személyzeté, akik akár irányítással foglalkoznak az áruk vagy a személyforgalom tekintetében, akár a összegyűjtés építésében, vagy irányítás egyéb tevékenységében dolgoznak, a személyzet keretében járnak kell, Aztán vegyük figyelembe még más témára tényleg itt át a rövid utat bejáró hajóknak az esetét is. Nagyon lényeges az, hogy adókkal fizettessük meg a költségeket, a szennyezés elkerülésére, illetve annak a visszavetésére, a hetes kompromisszumban átemelődik jelenleg egyelőre a hajóknak a méretének a kérdésköre. A környezeti szakbizottság ugyanakkor meghatározza a fix, illetve az úszó platformnak a kérdését is, ezek is megjelennek a 89 és 91-es módosítókban, amelyeket előterjesztettünk, és úgy gondolom, hogy a meghatározásokat is pontosítani kell a jelentésben. Aztán ezen kívül is erről már szó esett, a kitöltőknek a mérete, ugye a kicsi vagy nagyon kicsi kikötők esetében világosan meg kell fogalmaznunk azt, hogy mi az a maximális méret egy kikötő esetében, amely ö, még fogadhat ö, külön helyi önkormányzati engedély nélkül hulladékokat. Mint ahogy Bilbao asszony mondotta, javasoljuk azt, hogy a kiskötőknek legyen lehetősége arra, hogy szövetkezzenek egymással, és közös tervet dolgozzanak ki arra, hogy a hulladékot összegyűjtsék, illetve kölcsönösen egymást tudják segíteni, közösé tegyék a forrásokat, eszközeiket. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés lehetővé teheti azt, hogy a módosítóink jobban megjelenjenek a kompromisszumos indítványok keretében. Köszönhet a jelentéstevőnek, illetve az árnyék jelentéstevőknek, és remélem, hogy holnap délelőtt már egy sor kérdést meg tudunk oldani, amelyek jelenleg még nyitottak. Elnök, az Európai Bizottsághoz fordulok, Berg asszonyi a szó, üdvözöljük a szakbizottságunkban. Thank you, uh, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Meissner asszony, köszönöm az összes árnyék jelentéstevőnek a munkát. Nagyon fontos anyagról van szó, és megvan a lehetősége, hogy garantálja, hogy a hajók hulladéka visszakerül a kikötőkbe, és nem dobják a tengerbe. Főleg azt a hulladékot, amely a halászhálókba kerül, azt is vigyék vissza a kikötőbe járulékos költségek nélkül. Szeretnénk még köszönet mondani Meissner asszony, hogy ellátogatok az EMSZ-hoz, az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséghez, és ez múlt pénteken lehetővé tette azt, hogy megfelelő módon figyelemmel kísérjék az ügyet. A bizottság szorosan együttműködött az EMSZ-val, és az új javaslat végeredményét természetesen ellenőrizni fogjuk. Most három témára koncentrálnék, amelyek a legfontosabb témák, amelyek számos módosítóba is bekerültek, a kompromisszumosokba is. Itt a száz százalékos közvetett hulladékdíjat jelenti, a halászati hulladékot, amely növekvő probléma a tengereinkben. Ezen kívül a nagyon kicsi kikötők helyzete, és hogyan kezeljük ezeket, ahogy Meissner asszony jogosan utalt rá. Hiszen ez az irányelv harmonizációt ír elő. Tehát, hogyha komolyan vesszük a hajókról származó hulladékot, akkor megfelelő pénzügyi ösztönzőt kell a hajóknak adni, hogy a lehető legtöbb hulladékot kivigyék a kikötőkbe. A volumentől függően az összes hulladék elbátortalanítja a hajókat. Tehát ez a százszázalékos közvetett hulladék egy ösztönző lehetne, de nagyon fontos az, hogy a kikötők különbséget tegyenek a hulladék díjak között. Tehát a hajó mérete, vízkiszorítása és a hulladék mennyisége tekintetében. Tehát ez nem lehet egy egysíkú harmonizáció egész Európában. Úgy gondoljuk, hogy van megfelelő ösztönzés a kikötők számára is, hogy további kapacitásokba ruházzanak be, hogy a hajókról származó hulladékot befogadhassák. A volumen korlátozásokról is szó volt az árnyék előadók között. Üdvözöljük az elért haladást, de úgy gondoljuk és reméljük, hogy ez a volumen korlátozást kivételes esetekre kell alkalmazni, amikor a hajók, amelyek többet akarnak kivinni, mint amennyit a tárolási kapacitásukban bejelentettek. Tehát akkor lehetne többet kérni tőlük. A volumen korlátozásokat a kikötők szabják meg, hiszen ők látják a hajókat, és ők tudják a limiteket, hiszen Véleményünk szerint ezek a limitek nem vezetnek ahhoz, hogy az új kapacitásokba ruházzanak be. És itt számos differencia is létezhet. És ez természetesen nem ösztönzi a kikötőket arra, hogy új kapacitásokba ruházzanak be. Hiszen akkor eléggé gyorsan azt mondanák, hogy ez itt kivételes, ez itt nem ö, normális. Tehát reméljük, hogy jó kompromisszumot találunk. Ami a passzív halászati hulladékra vonatkozik, arra hulladékra, ami bekerül a halászhálókba. Szeretnénk kijelenteni, hogy a javaslatunk megadja a halászoknak a jogot, hogy kivigyék a hulladékot egy olyan díjért, amelyet már most is fizetnek. A tagállamoknak is elég sok szabadságot biztosítunk abban, hogy más helyről is alkalmazzák a pénzeket, tehát hogy ne legyenek további költségek a hajókon és a kikötőkben, hanem hogy ezeket az államok kiegyenlítsék. Tehát a kis és a nagyon kicsi nem kereskedelmi kikötők tekintetében elgondolkozunk egy általános kivételen, hogy a kis és a nagyon kis kikötők állítsanak össze egy tervet, egy ilyen kezelési tervet, hogy hogyan integrálják a hulladékkezelési tervüket esetleg az ottani önkormányzati kommunális hulladékkezelési politikába. A kis kikötő nem jelenti azt, hogy ott nincsenek szolgáltatások, és hogyha szolgáltatások vannak, akkor egy nyitvatartási időben pedig eh, illik számlát adni azért, amit beszedünk. De most várjuk a további együttműködést a szakbizottság tagjaival, hogy valóság váljon a javaslatból. Nagyon szépen köszönjük. A mikrofonja az elnök asszonynak kikapcsolódott. Ja, ich glaube, ich kann das relativ kurz machen. Rövid leszek. Nagy figyelemmel hallgattam a megjegyzéseket. Holnap találkozunk délelőtt, és két órán keresztül tárgyalunk, majd szerintem az összes nyitott kérdést meg tudjuk még tárgyalni. Néhány dolgot összefoglalok. A harmadik államok is elfogadhatják ezt az irányelvet. Ez a kompromisszumban benne van. A zöld hajózás persze nyilvánvaló. Létrehoztunk egy kompromisszumot, néhányan még nem értenek ezzel együtt, de szerintem itt a parlamentben tisztáztuk a dolgokat, a hulladék definíciója, ugyanúgy, mint a zöld hajózás definíciója. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk hogy lehetőleg egységesen alkalmazhassuk ezt a tagállamokban. Nem akarom azt, hogy hulladék kerüljön a tengerbe. Én sem. Keith, igazad van. Legyünk nagyon óvatosak a kivételekkel, mindent ki kell vinni a partra, hogy most kis kikötő vagy nagy kikötő, attól függetlenül. Ami pedig itt az olajfúró platformokat illeti, tudom, hogy mi a helyzet Bász Eichhauttal is beszéltem már, ő is ott volt az árnyék előadó megbeszélésen, ott ez nem működik, az olajfúró platformok hajónak minősülnek, de nem visznek ki hulladékot a szárazföldre. Tehát más hajók viszik ki a hulladékukat a partra, tehát nem az olajfúró platformok úsznak ki a partra, hanem onnan hajókkal viszik ki a szemetet, a hulladékot és természetesen vannak kivételek, a kis kikötők, a nagyon kis kikötők, és a tagállamoknak együtt kell működniük, és nagyon fontos az, hogy a helyi kommunális hulladékrendszerbe bekapcsolódik ez, és ezt a tagállamoknak igazolni is kell. Igen, itt a különféle volumenkorlátozások, a közvetett, közvetlen díjak, ez nagyon izgalmas lesz. Különféle megközelítések vannak, de a lényeg az, hogy az egész szemetet kivigyék a jók a partra. És örülök a holnapi megbeszélésnek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Mester asszony. Emlékeztetnék arra, hogy már kedden október 9-én, tehát kedden október 9-én kerül sor a szavazásra, most pedig áttérünk a következő témára, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a kohéziós alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a menekültügyi és migrációs alapra, a belső biztonsági alapra és a határigazgatási és vízum eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapítása. Tehát mind ez jön itt most szóba. A Regi szakbizottság, amely a véleményét az illetékes bizottság, készítettünk jelentést, megadom a szót akkor most a vélemény előadónak Zlotowskinak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban nagyon nehéz fejből felidézni ennek a témának a megnevezését, pedig nagyon fontos témáról van szó. Közvetlenül a zsebünkbe nyúló témáról van szó. Ugye a kohézó arra szolgál, hogy a különböző fejlettségű régióknak a fejlettségi szintjét hozzuk, és közelítsük egymáshoz, vagy hozzuk egy szintre. Mindennek tehát óriási kihatása van a régiókra. A rendelet célja az, hogy csökkentsük az adminisztratív terhet, amely a kohéziós politika keretében terhelődik az államokra, illetve a régiókra, és mindezt úgy, hogy biztosítjuk a közpénzeknek az egyenlő elköltését. Nagyon lényeges az is, és ezt kiemelem külön, a bevezetőmben, mert hogy nehezen érthető dologról van szó, szóval nagyon nehéz, vagy nagyon fontos megérteni azt, hogy a következő pénzügyi keretek a keretében ö, csökkenne a kozis alapnak a forrás ellátása, ö, tehát azon régióknak a javára, vagy pontosabban a rovására, amelyek a legfőbb kedvezményezetei ennek az alapnak a 2020-tól 27-ig terjedő periódus tekintetében nagyon fontos az, hogy fenntartásra kerüljön az infrastruktúra legalább a jelenlegi szintjén. Nem fogom megismételni mind azon érveket, amelyeket megfogalmaztunk az indokolásban. Csak három dolgot emelnék ki a javasoltak közül a részemről, úgy gondolom, hogy ezek nélkülözhetetlen változtatások az Európai Bizottság javaslatához képest. Tehát első dolog az, hogy meg kell tartani azt az pénzellátottsági szintet, amely jelenleg létezik, akkor, amikor felmerül az, hogy a CEF irányába a hálózat finanszírozási eszköz javára kívánná a javaslat átcsoportosítani a kohéziós alapot. Nem szabad, hogy itt, itt most nemzeti alapoknak a szintjén gondolkodjon az eljárás, és és csak utána töljön, történjön a rendelkezésre bocsájtás ezen forrásoknak az alacsonyabb a régióknak a szintjén. Nagyon lényegen az is, hogy a kevésbé fejlett régióknak az esetében 70%-os legyen az ellátottság. Nagyon sok olyan ugye blokkolása történhet a fejlesztésekben, amely gondot okozna, hogyha a tagállami szinten történne a kötelezettségvállalás, és nem a fejlett szint alatt lévő régióknak az esetében. Összönöznünk kell a beruházásokat, a fejlesztéseket, ott, ahol azok a legszükségesebbek, és ott, ahol a legnehezebb azokat mind finanszírozni, mind megvalósítani. Ugyanakkor arra is szükség van természetesen, hogy az N plusz 3-as szabályt, a törlési szabályt a jelenlegi formájában meg tartsuk. Ez nagyon jól működik, különösen a bonyolult projektek esetében, mint hogy több éves a finanszírozás így módon biztosított formája. Az N plusz 2-es javaslat az Európai Bizottságnak nyomás alá kell tenni az államokat, anélkül, hogy felgyorsulnának a folyamatok, és ezáltal veszteségeket teremtene már, mint hogy a pénzek elúsznának. Szeretnék még foglalkozni az uniós költségvetés pénz alokálásával kapcsolatosan is a jogállamiság függvényében. Tehát a juttatása a forrásoknak a jogállamiság betartása tekintetében. Hogyha ez az összeköttetés, ez a kapcsolat feláll, akkor ez diszkriminatív lehet meghatározottság hiányában, és olyan politikai szempontok kerülnek itt be a felhasználásba, amelyeknek semmi köze a jó pénz felhasználásnak. Márpedig a jó pénz felhasználás kellene, hogy az alapkritérium legyen akkor, amikor a fejlesztési politikánkat megvalósítjuk. Várom a észrevételeket, módosító indítványaikat, és remélem, hogy egy jó véleményt fogunk majd tudni közreadni a szakbizottságunk részéről a régi szakbizottság javára. Elnök, köszönöm szépen, Szlotovszki úr, ezt a felvezetést, most pedig Wim van de Kamp úrnak adom meg a szót. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony. Ma délelőtt a néppárt részéről én voltam a főszereplője ennek a kérdéskörnek. És nagy megtiszteltetésem volt, hogy Claudia Schmidt, osztrák kollégánkat pótoltam, vagy az ő helyébe léptem ezen kérdéssel kapcsolatban. Elég vicces az, hogy Claudia Schmidt egy olyan országból származik, amelyet nem igazán érint a kohéziós politika. Slotowski képviselő felé fordulok, mert ő nagyon jól ismeri a kohéziós kérdéseket. Ő azt szeretné, hogyha egyszerűen csak növelnénk a kohéziót, és maradnánk a korábbi rendszernél. De ez nem mindenki véleménye. A számvevőszék eléggé bíráló jelentést készített a kohéziós alapokkal kapcsolatban. Szerintük olyan regionális kérdésekben merül fel a kohéziós alap, mint például a nagysebességű vasút vagy az ERTMS hálózat kiépítése. Egyetemen kell fogalmaznunk, nagyon sokat várunk a kohéziós alaptól. Különböző irányokat kell tisztázni ezen alapok felhasználásával kapcsolatban. De a bírálatok leginkább arra vonatkoztak, hogy a kohéziós alap pénzeit hogyan használják fel. Úgy gondoljuk, hogy túlságosan egyszerű azt mondani, hogy a tagállami borítékokba adjuk át ezeket. Elnök asszony, sokat beszélünk erről a 30-70 százalékos javaslatról, és van egy csoport, aki elég egyértelműen bírálja, és azt mondják, hogy sokkal szigorúbban kell a kohéziós alap kiadásait meghatározni. Egy másik tábor pedig azt mondja, hogy itt alapvetően mégiscsak kohéziós alapokról van szó, és hogyha a közlekedésben szeretnénk azt felhasználni, akkor erre lehetőséget kellene hagyni. Röviden szólva, azt tudjuk, hogy rendkívül fontos ez a rendelet, de ami az alapok, a kohéziós alapok felhasználását és az azzal kapcsolatos beszámolót illeti, ezen lehetne szigorítani, hiszen az adófizetők pénzéről van szó, ez csak egyszer lehet elkölteni. És azt gondolom, hogy a prioritás inkább az a TNT hálózatok szintjén kell, hogy maradjon, ez egyértelmű, de Claudia Schmidt is úgy gondolja, hogy nem megfelelő stratégiát javasolnak ezzel kapcsolatban. Monsieur Assis. Assis úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a vélemény előadójának, ami az Európai Bizottság javaslatot illeti, amely tárgyában összeütünk a mai napon. Úgy gondolom, hogy mindenki egyetért abban, hogy támogatsunk olyan intézkedéseket, amelyek egyszerűsítik az eljárásokat, csökkentik a bürokráciát, és amelyek lehetővé teszik azt, hogy rugalmasabban tudjuk felhasználni az EU-s pénzalapokat. A harmonizáció a szabályok tekintetében is, a különböző EU-s alapok tekintetében is szintén üdvözlendő. A komplementaritás, a kiegészítő jelleg is a jó irányba mutat. Az Európai Bizottság e tekintetben a részünkről semmiféle akadályt nem fog ö, látni a mi fellépésünkben e tekintetben. A konvergencia az államok és a régiók között nagyon lényeges. Az Európai Bizottság az első ö, preambulum bekezdésben alá is húzza ennek a fontosságát, és aztán ez meg is ismétlődik a szöveg törzs, törzsben is. Sajnos ugyanakkor a források, a költségvetési előnyezatok ugyanakkor ezt a célt nem követik. Arra lenne szükség, hogy a bizottság ne csak előterjessze azt, hogy mi aggasztja, mi foglalkoztatja, hanem azt is megfogalmazza, hogy mi teljesíti, mit teszi lehetővé a célkitűzések teljesítését. Már pedig a 45 százalékos változás tekintetben nem igazán szolgálja ezt. Ez fajta olyan megközelítésről itt van szó, amelyet gyakran viszont látunk az EU-s megközelítésekben. Azt mondani, hogy az EU-s alapokat rosszul alkalmazták, rosszul használták fel, ez egy sztereotípia, ez már rengetegszer megfogalmazódott. De Portugáliában azt látjuk, hogy különböző politikai színezetű kormányok esetében esetében is. Legyenek azok jobboldaliak, vagy leg, legyenek azok inkább baloldali irányába húzóak. Az alapok, amelyek arra szolgálták, hogy a strukturális lemaradást lefaragja az ország, mindig üdvözöltek voltak, és pontosan tudjuk azt, hogy mit is jelent ezeknek a hatása, és a lakosságnak a döntő többsége is támogatja az Európai Uniós konstrukciót. És akkor ugyanúgy, mint hogy a jelentős is megfogalmazta, mi is aggódunk a tekintetben, hogy az Európai Bizottság azt irányozta elő, hogy a legkevésbé fejlőd, fejlett ö, régiók esetében csökkenés történik, a 80%-kal 70%-ra megy le a lokált forrás, már pedig a legszorultabb régiókról van szó, nélkülözhetetlen, hogy ezek fejlődését a források szolgálják. Nem értek egyet az Európai Bizottsági azon megfogalmazását, amely arról szól, hogy a megvaló megvalóség, megvalósultsági rátát össze fogják kötni az jogállamiságnak a szempontjával azon országok, amelyek a jogállamiságát megvétózzák és aláássák, amely ezek a, az európai projektnek az alapját képezik, ö, nem szabad, hogy pénzügyi szempontból szankcionálják, mégpedig nagyon egyszerű oknál fogva. Amennyiben ilyen egyértelmű megsértése történik a jogállamiságnak, akkor akkor, ha ez történik, ez a tagállamnak a felelősségi körébe tartozik, egy, kettő, egy sor egyéb tényező is, ugye gazdasági tényezők is magyarázatként szolgálnak arra, hogy a végrehajtási ráta, az abszolúciós képesség miért nem olyan, mint ahogy az kívánatos lenne. Ez két külön dolog. Látjuk az utóbbi tíz éves tapasztalatokat, és úgy gondoljuk, hogy nagyon sok állam nem volt képes abban, vagy arra, hogy a kitűzött célkitűzéseket teljesítsék úgy, ahogy azok az európai költségvetési kötelezettségvállalásokban szerepeltek. A különböző fenntartásainkat, javaslatainkat megfogalmazok majd a módosítóink forrájával, és ez reméljük, hogy lehetővé fogják tenni az Európai Bizottsági Javaslatnak a tökéletesítését. Elnök, most pedig az ALDE csoportnak adom meg a szót, és annak nevében beszélek. Láthatjuk azt, hogy a szabolyázás, a szabolyá, szabályozás elősegíti a jobb irányítását, a jobb felhasználását a forrásoknak, és ezt az idő dinamikájában kell, hogy vizsgáljuk a tagállamok gyakorlatában. Ez ugye annak fényében is vizsgálandó, hogy volt gazdasági válság, erre utalás történt, és hát a politikai szempontok is, illetve kontextusok is felmerültek vannak ugye minőségi és mennyiségi változtatási javaslatok az előttünk levő anyagban. És hát azt is láthatjuk, hogy ez inkább tagállami vitákat vált ki, mint politikai vitákat, mármint ez a javaslat. Zotowski úrnak a jelentésével kapcsolatosan egy sor észrevételét magam is magamévá tudom tenni. Persze majd meghallgatjuk az Európai Bizottságot, és támogatni tudjuk az administratív terheknek a csökkenése, a prioritásoknak a plastikusabb megjelenítése. Tehát egy sor olyan dologról van itt szó, amelyek abba a kalapba tartoznak, hogy hogyan lehet következetesebben fellépni, hogyan lehet jobban gazdálkodni. Tehát ez a kör, ez rendben van. De ugyanakkor van egyfajta diszkrepencia tekintetben, hogy van az EU-s támogatási politika az egyik oldalon, és van az, amit a tagállamok, főként a kohéziós országok igényelnek, elvárnak strukturális politika tekintetében, politika tekintetében, és hogy hogyan faraghatják le a célból, hogy hogyan faraghatják le az adott esetben létező lemaradásokat. Nagyon őszintén mondom, van egy első gondom mindezzel. És ebben egyetértek a jelentéstevővel. Szívesen fenntartanám azt a kohéziós alap elosztási rendszert, amely létezik jelenleg a tagállamok között. Vagy ha ezt módosítani kell, akkor ezt nagyon óvatosan kellene tenni. Aztán ott van a pénzügyi támogatás mértékének a csökkentése. És ezt annak a fényében kell ezt a kérdést megvizsgálni, hogy mi is maga a sokruális alapnak az elhivatottsága. Ugye az, hogy a fejlesztési lemaradásokat a tagállamokban kellene ledolgozni, és e tekintetben a kohéziós országokra is erőfeszítéseket kell tenni, és az uniónak a szintjén, és valóban ez a lemaradás csökken. Specifikus intézkedésekről van szó a ö, lemaradásnak, a felzárkózásnak a biztosítására. A számoknak a fényében vannak itt persze vitatható dolgok, de arra lehetett vár, várni, vagy számítani, és arra lehet számítani, hogy csökkennek ezek a támogatások, mint hogy csökkennek majd a lemaradások. És Ugye, ha ez nem így lenne, akkor az egész reménytelen lenne, mert hogy az azt jelenteni, hogy nincsen lemaradás, lefaragás, nincsen felzárkózás. Tehát erre a szempontra is mindenképpen emlékeztetnem kellett. Továbbá, teljesen egyet tudok érteni a jelentéstevővel a tekintetben, hogy a karbantartás, a fenntartási költségeket is figyelembe kell venni. Ugye most hol tartunk? Ott tartunk, hogy a refit intézkedéseken dolgozunk. A refit intézkedések nagyon nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy még összetettebbek legyenek az ügykezelések, az ügymenetek administratív szempontból. Ugye ez az elméleti szinten teljesen jogos törekvés, de ugyanakkor a gyakorlatban hát szörnyűséges eredményeket eredményez döntenünk kell, hogy most ö, nagyon erényesen kívánunk-e fellépni, vagy pedig operatív hatékonysággal, tehát egyetértek itt a jelentéstevő megközelítésével. Aztán további kérdés, az előzetes forrásoknak az előzetes rendelkezése, bocsátása, itt csökkenés történik, nagyon nagy csökkenés, többek között az operatív programokban részesülő országok esetében. Természetesen az észszerűsítése a program tervezésnek, a stratégia tervezésnek ö, ö, fontos és eléggé jó elképzelés, ö, és hát ö, ö, ugye a előzetes figyelembe vétele a korábbi beruházásoknak, illetve a karbantartási költségeknek, ez tehát jó irányba mutat. Ami pedig az egyéb pénzügyi szempontokat illeti, úgy gondolom, hogy az általános pénzügyi szemlélet keretében kell megvizsgálni a dolgokat, és hát így eljutunk az MFF-nek a szintjéig. Nyilvánvalóan majd döntéshozati lépésekre kerül sor ennek keretében. És most még vissza térnék a 20 milliárdos javaslatomra, ugyanazon okoknál, mint amelyeket az idén, az előbb mondottam, csak más keretekbe illesztve, figyelembe véve az érintett rendeleteket és irányelveket. Taylor úr talán kíván hozzászólni, még a zöldek esetében, zöldek nevében nem jelzi Taylor úr, ha senki nem kér szót, akkor úrnak adom meg ismételten a szót az Európai Bizottság részéről. Thank you very much, Chair, and thank you for the chance. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy ismét meghívtak. Köszönetet mondanék az előadónak a véleménytervezetért és az összes képviselőnek az elhangzott észrevételeikért. Azzal kezdeném, hogy elismerjem, hogy talán nem ez a legrövidebb cím, amit egy rendelettel kapcsolatban láthatunk, de azt kiemelném, hogy maga a rendelet 50%-kal rövidebb, mint a jelenlegi 2014-2020-ra vonatkozó rendelet. Tehát az, hogy a szavak 50%-át kitöröltük, nem feltétlenül jelentene egyszerűsítést, de biztos, hogy ez segít, ahogy azt több hozzászóló már elmondta, az egyszerűsítés, az administratív terhek csökkentése és a rugalmasság növelése szempontjából, ezeket mind beépítettük a javaslatba. Ha megengedik, akkor két-három kérdést most kiemelnék, amelyek elhangzottak úgy gondolom, hogy van némi ellentmondás. Egyrészt azon kételyek között, amelyek az alacsonyabb költségvetésből adódnak, különösen a kohéziós alappal kapcsolatban, és azon kérés között, hogy nagyobb legyen a társfinanszírozás ugyanezen alappal kapcsolatban az Európai Unió részéről. Hiszen, hogyha az EU-s társfinanszírozási arány nagyobb, akkor kisebb lesz általában a beruházás szintje. És ez éppen az egyik elgondolás a bizottság régi részéről, hogyha az EU-s társfinanszírozás alacsonyabb, akkor ezzel megnő a tagállami szinten az, hogy magukénak érzik a projekteket, és ezáltal növeli a beruházást a csomagba. Azt gondolom, hogy a bizottság nem ugyanolyan pozitív tapasztalatokkal rendelkezik, mint elhangzottak az N plusz 3 automatikus fel nem használási szabással kapcsolatban. A 2014-2020-as szakaszban ez nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy túlságosan későn hajtják végre a projekteket. És ez vezetett egyik kihíváshoz is azzal kapcsolatban, hogy amikor az előfinanszírozási arányt a következő időszakra próbáljuk meghatározni, a kifizetési hitelek, amelyekre azért a 21-23-as időszakban szükség lesz a jelenlegi programokkal kapcsolatban. Ez olyan magas, hogy korlátozza a 21-27-es programok előfinanszírozási lehetőségeit. Ezért nagy érdeklődéssel várjuk azt a helyzetet, ahol a mostani pontosabban azt várnánk, hogy a mostani késedelmeket a következő programokkal kapcsolatban már ne éreztessük, ezért szeretnénk az N plusz 2-es szabályhoz visszatérni. Még egy utolsó felvetés, ha megengedik. Ami a bizottság által bevont referenciákat illeti. Tervezett beruházások, és azon elvárás, hogy az operatív és karbantartási költségeket is lefedjük ezen infrastruktúrákkal kapcsolatban. Szeretném elmagyarázni, hogy itt az volt a gond, az elgondolásunk, hogy egy stratégiai tervet az időszak kezdetén létrehoznak, és a tagállamoknak kell bizonyítaniuk azt, hogy betervezték a szükséges operatív és karbantartási költségeket a közlekedési infrastruktúrákra, amelyeket a programozási időszakban fognak kiépíteni. Tehát nem itt az a cél, hogy további terhet alakítsunk ki, vagy késedelmeket okozzunk, egyszerűen csak azt szeretnénk biztosítani, hogy a tagállamok összességében foglalkoznak a beruházással, nem csak konkrétan a kiépítés költségével, hanem általában a karbantartási költségekkel is, amelyeket természetesen tagállami költségvetésből kell lefedni, nem EU-s költségvetésből. Tehát általában így csomagként kell erre tekinteni, ezt akartam tisztázni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólását, és a jelentéstevőnek, Lotoszkőnek adom meg ismételten a szót. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, látom, hogy ez a vita nagyon érdekesen alakult, és alakul ezzel a jelentéstervezettel kapcsolatosan. Néhány észrevételt szeretnék most általános jellegűt megosztani önökkel. Azt hiszem mindannyian egyet tudunk érteni abban, hogy ezeket a pénzeket rá, racionálisabban és hatékonyabban költsük el, jobb költésre van szükség. Ez egy közös cél, azt hiszem ezt senki sem vitatja el. Mint hogy portugál kollégánk is az imént jelezte, még akkor is, hogyha vannak olyan országok, amelyek nem tartják be a jogállamiság kritériumait, a jogállamiségnek a benemtartása a gazdasági szinten is megjelenik, és abban, hogy ezek a különböző fejlesztési projektek hogyan valósulnak meg mit is jelent az az ország, mit is jelent az, hogy egy, az e- jogállamiság érismereit betartó ország. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos, hogy megfogalmazzuk, hogy mit is jelent mindez. Egy, kettő, vannak olyan fejlesztések, amelyeket társfinanszírozásban részesítünk. Olyan fejlesztések, amelyek tekintetében fel sem merült az, hogy a jogállamiságot ne tartsanák be. Ne tartsák be. Úgy gondolom, hogy ha például egy regionális repülőtér esetében, amely már létezik, létrehoznánk egy másik regionális repülőteret 20 kilométer távolságra. Ha egy ilyenre sor kerülne, ez egy tiszta őrültség lenne, még akkor is, függetlenül attól, hogy a jogállamiságot betartják, vagy sem. Miért pedig ilyenre sor került? Az országomban Gdansknál, Gdansk városától nem messze, néhány kilométernyire Gdansztól, nyában 20 vagy 30 kilométer távolságban a régi repülőtérhez képest egy új repülőteret hoztak létre. Én azt hiszem, hogy nem érdemes ez különösebb észrevételeket, az józan észszel ellentétes egy ilyenfajta fejlesztés. Aztán van egy további szempont, amelyre ki kell térnünk a jelentésben. Nevezetesen arra, hogy ügyelnünk kell arra, sőt mindent meg kell tennünk azért, hogy a pénzeket úgy költsük el, hogy a kohézó valós legyen, megvalósuljon, azaz ne kerüljön elpazarlása a forrásoknak, ilyen vagy olyan része. És függetlenül attól, hogy egy adott állam betartja vagy sem a jogállamiságot, azt észleltük, hogy a korábbi több éves tervezésnek a keretében abszolút esetek alakultak ki, és remélem, hogy ezek nem fognak megismétlődni. Már most örülök és elébe nézek a jövőbeni eszmecserénknek. Kérem, terjesszék elő a módosításaikat, és egész biztos leszek abban, hogy hatékony megoldásra vezet mindez. Elnök, köszönöm szépen, Zotovszki úr, mégpedig szeptember 27-e, egy csütörtöki napnak a déli időpontjára kell előterjeszteni, illetve megáll az elnökasszony, és elnézést kér. A... Október 5-e tehát október 5-e a határidő déli időpontban a módosítók előterjesztésére, és elvben november 15-én fogjuk a tervezetet megvizsgálni. Azt hisz úr, kíván ismételten szót kapni? Szeretnék egy dolgot pontosítani, ha megengedik, és ezt nagyon világosan szeretném megfogalmazni. Pontosan tudom, hogy mi az, hogy jogállamiság. Pontosan tudom, hogy mit fed ez a fogalom és mindez megfogalmazódik különben az európai alapszerződésekben is. Nagyon szívesen vitát folytathatunk erről le, még akkor is, ha nem itt és most, arról, hogy mit is jelent a jogállam. Tudom azt pontosan, hogy hol nem létezik, ki nem alkalmazzák a jogállamiságnak a szabályait. Nem mondom ugyanakkor azt, hogy ebből adódóan gazdasági problémák származnak. Vannak olyan autokratikus országok, ahol nincsenek gazdasági problémák, és vannak olyanok, ahol vannak. Tehát a kettő nem függ össze, mármint nincs egy közvetlen kapcsolat a jogállamiság betartása és nem betartása, és a gazdaság fejlődése között. De azon az országok, azok az országok, amelyek nem érvényesítik a jogállamiság szabályait, mit tesznek? Ugye nem tartják be az a jog alap szempontjait, de ebből nem következik, hogy gazdaságilag problémáik lesznek. Ez bekövetkezhet, de nem feltétlenül. Most a szankcionálásnak a kérdése ez vezet el egyrészt. Másrészt van egy másik kérdéskör, amelynek semmi köze az előziekhez. A kérdés az, hogy milyen módon hatékonyan vagy sem alkalmazzák a juttatott forrásokat, alapokat, és e tekintetben az ellenőrzési eljárásokat kell alkalmazni, mint ahogy azt megtettük korábban is. Ezt akartam csak mondani. Elnök, köszönöm szépen, Ászisz úr. Zlotowski úr, megadom a szót önnek még egy percben, de most jelzem, hogy nem az a felhatalmazásunk, hogy a jogállamiságról vitát folytassunk. Igen, köszönöm szépen elnök az, hogy pontosan erről van szó. Nagyon örülök annak, hogy a kollégám pontosan tudja, hogy mi az jogállamiság. Én is pontosan tudom, mi az. De hogy ha önök ismernek olyan államokat az Unióban, amelyek nem érvényesítik a jogállamot, alapszabályokat, illetve szabályokat, akkor kérem ezeket nevezze nevén. Milyen fajta jogsértéseket érzékelnek azon országokban, amelyeket ilyennek gondolnak. Elnök, köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy amennyiben ezt kívánják megvitatni, üljenek le egymással, kávézgassanak el, és beszélgessenek egymás között, de ez a témakör nem tárgya a jelentésnek. Rem, emlékeztetnék arra, hogy október 5-e déli időpont a határideja a módosítók előterjesztésének, és november 15-én lesz szavazás a tervezetről. Térjünk át a következő témára, mégpedig a 2005-ös rendeletről van szó, pármint 2005 per 1-es rendelet irányelvről van szó. Végrehajtási jelentés az állatoknak az EU-n belül és azon kívüli szállítási közbeni védelemről szóló 1 per 2005-ös EK irányáról. Liz Kessler, öné a szó. Uh, well, thanks, Jim. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm ezt a lehetőséget hogy én lehetek a TRAN előadója a végrehajtási jelentésnek. Itt megosztott a felelősségünk az Agri, a TRAN és az ENVI között. Bár milyen aspektusát is veszük figyelembe a témának, mind a három szakbizottságot érinti. A 2005 per 1-es EK irányelv végrehajtásáról van szó. A jelentés egy EU bírósági döntésen alapul, ami azt jelenti, hogy az Európai Unión és kívül történő állati szállításra vonatkozik az irányelv addig, amíg a végcélt el nem éri. Nem működik az irányelv. Hiányzik az akarat a végrehajtásra. Ezen kívül számos pontban eh, nem világos a végrehajtása. Például nem tartják be a szükséges megállókat az állatok szállítása közben. És itt minden olyan állatszállítást meg kell tiltani, amely 8 óránál túl halad, és 4 óránál túl megy a vágóhídig. Ez pedig azt jelenti, hogy azért van erre szükség, hogy az állatok a levágás előtt megfelelő szállításban részesüljenek. És nagyon fontos a szállítás ellenőrzése, a tengeri szállítása is. A logika emögött pedig az, hogy számos szállítási esetben nem lehetséges végrehajtani a szállítási irányelvet. Éppen ezért megérdemli a szoros figyelmünket. Meghallgattam a különféle frakciókat, a, olvastam a módosítóikat, és nagyon alaposan figyelembe veszem ezeket. Részemről három módosítást szeretnék hozzáfűzni, alapvetően három területről szólnak, és három pontosítás. Ezek a területek pedig megnézik, hogy eh, az állatokat milyen sűrűségben lehet szállítani. Tehát milyen zsúfoltak legyenek az állatszállítási eszközök. Szeretnénk szorgalmazni, hogy a kis helyi vágóhidakat jobban használják, illetve a mobil vágóhidakat is jobban használják, hiszen ezek megkönnyítik eh, az élelmiszer előállítás helyzetét. Végezetül pedig javasolnám a vámok áttekintését is, felülvizsgálatást, hiszen azt láttam, hogy az élő állatokon 10%-os vámtarifa van. Míg a levágott állatok 40%-os vám alá esnek. Tehát, hogyha ez a helyzet, akkor ez arra buzdít mindenkit, hogy élő állatokat szállítson. Ez pedig az egységes piac ambíciójának nem felel meg. Látjuk, hogy az állati jóléttel visszaélnek az iparon belül. Tehát nagyon várom a többi frakció véleményét. És most szeretném hallani őket. Köszönöm. Mikrofont kérném szépen. Köszönöm szépen, Tayloröz. Kamp úr, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Claudia Montero Aguilar kolléganőmet képviselem, aki még mindig szülési szabadságon van. Tudom, már mondtam is, 15 óra 30-kor, és megismétlem most is, hogy minden világos, elnökasszony. Osztom Taylor kollégánk véleményét, abban a tekintetben, hogy az állati jólét és az állatok szállítása a vágóhídra történő úton prioritás az Európai Unió számára, és maradjon is prioritás. Nagy eltérések vannak a zöldek és a néppárt között, de ebben a tekintetben szeretném jobban elmondani, hogy mi történik igazából. Hiszen tényleg van egy probléma, hiszen a zöldek azt mondják, hogy az összes rendeletet újra kell szabályozni, hogy jobbak legyenek tehát a 2005-ös rendeletnek még mindig megvan a hatája, nagyon részletes, és nagyon pontosan elmagyarázza, hogy hogyan kell végrehajtani. Tehát, hogyha a tagállamok nem hajtják végre, akkor ez a tagállamok mulasztása. Ezen kívül Monteróza kolléganőnk szerint a 2005-ös irányelvet pedig alkalmazni kell, és az Európai Bíróság, eh, bocsánat, az Európai Bizottságnak kell vállalnia azt a szerepét, hogy ellenőrzi, hogy az irányelvet hogyan ültetik át, hogyan hajtják végre az egyes tagállamokban. Tehát szerintem, illetve Monterő asszonynak ez a véleménye. Elnök asszony, ezen kívül még szeretnék a bizottsághoz is fordulni, hiszen az EFSA azt mondta, hogy igazából nincs igazából kockázata annak, hogy az állatok szállítása alatt megfertőződnek. Tehát ezt a veszélyt igazából elhanyagolhatónak minősítik. Tehát az út csökkentése tudományosan nem igazolja a fertőzés veszély csökkenését. Sokkal inkább jobban kellene végrehajtani a 2005-ös szöveget, ahogy a ez, ez lenne igazából a megoldás, és nem az, hogy újra írjuk az egész irányelvet, és hogy lecseréljük a régi szabályokat egy újjal. Tehát igazából, igen, köszönöm Finn Bandek. De mondta azt, hogy jönni azt? Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm ezt a javaslatot. Nagyon aktív a jelentéstevőnk az intergrupban az állati jóléttel kapcsolatos intergrupunkban, úgyhogy üzlöm ezt a munkát. Bennem is felmerül, hogy mennyire hatékony ez a rendelet, úgy gondolom, hogy előtérbe kell helyezni az állati jólétet a kereskedelmi szempontokhoz képest. Túlságosan sok a visszaélés az állatszállítások során, és a különböző előírásokat nem alkalmazzák megfelelően ellenőrzésekre, hatékony ellenőrzésekre van szükség, mert ennek hiányában csak rosszabbodik a helyzet. A legtöbb tagállam eh, aláírta az Európai Egyezményt az állatvédelemről. Következésképpen az államoknak a feladata az unión belül, hogy ezeket érvényesítsék, ezeket az egyezménybeli előírásokat. Egységeseknek kell lenni az előírásoknak is támogatom azt, hogy egy parlamenti vizsgáló bizottságot állítsunk fel egy témában. Nem másodlagos témáról van szó. Olyan társadalomban, mint a miénk, amely a civilizáció, a civilizált társadalomnak az intézményeit tudja magáinak. Az állami jóléttel kapcsolatosan ugye most az élő állatok szállításáról beszélünk, és sajnos az Európai Bizottság ez idáig nem nagyon volt érzékenyen nyitott erre a kérdésre. Következésképpen remélem, hogy az élő állat szállítás esetében most a rendelkezés majd a jó irányba mutat. Merci bien. Uh, mojego kolegi Ryszarda Legutki e, chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Nos, e, szeretném a kollégám nevében is megköszönni a jelentés tevőt, e, kiválóan értékeli a jelenlegi helyzetet a tekintetben, hogy mi is történik az állami jólét esetében az unión belüli és kívüli szállítás esetében. Üdvözöljük a 2005-ös rendeletnek a továbbfejlesztését. Annak a rendelkezései nem elégségesek, és továbbra is súlyos gondok akadnak a szállítás során, mivel a szabályokat a tagállamokban nem tartják be szigorúan, és adott esetben be se hajtják őket. Természetesen sok vitát vált ki az állatoknak a szállítása, és hát nagyon sok célú állathasznosításról itt van szó, vágóhidakra vitt állatokról, vagy sport célból utaztatott állatokról, és így tovább. Nagyon sok a kegyetlen bánásmód is, meg kell védni, meg kell óvni az állatokat mindettől. 60 százaléka az állatszállításoknak a vágóhidakhoz vezet, és tudjuk, hogy a periódus nagyon rövid az állattartás tekintetében, de mégis meg kell mindent tennünk a célból, hogy az állatok szállítása a lehető legrövidebb időt vegye igénybe, és ugyanakkor gazdaságilag hatékony keretben történjen a jólét, állati jólétnak a biztosításával. A levágott állatoknak a szállítása sokkal értelmesebb lenne, és etikusabb is úgy gondoljuk, mint az élő állatoknak a szállítása. Az állatvágás a lehető legközelebb kell, hogy történjen az állattenyesztési helyszínekhez képest. Időben is korlátoznunk kell a szállítást, a 8 óráról le kellene ezt vinni, beleértve a, a egy felrakását és levételét sokkal rövidebb időtartamra, és ugyanígy rövidíteni kellene a szállítás időtartamát a tengeri szállítás esetében is. A stressz hatásra is kitérek, ezt is csökkenteni kellene, persze ehhez arra van igány, igény, hogy kellő szakértemmel végezzék ezt a tevékenységet. Az állatok kikerülnek a saját környezetükben. Ez önmagában stressznek teszi ki őket, de ezen kívül a rakomány felrakása és lerakása további stressz hatással bír. Minden erőfeszítést meg kell tennünk azért, hogy az európai jogalkotási eszközök, törvények védelmezzék az állatok a szállításaik során. Köszönöm szépen, Szlotevszki úr, és Meister asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Péler úr, kiváló jelentést. Igen, a vélemény az közös felelősségünk. Emlékeztem rá, hogy már szóltunk, beszéltünk erről, és egyetértek Slotovski úrral, hogy az legjobb az lenne, hogy ott vágják le az állatokat, ahol felnevelték őket. De ez a belső piacon nem mindig lehetséges, és ennek nem feltétlenül van köze a belső piacnak. Én is tudom, mert én is vidékről jövök, és tudom, hogy a, ahol kevés állat van, ott nincs feltétlenül vágóhíd, és van olyan, hogy órákig szállítják az állatokat. Nagyon jó az, hogy foglalkozunk ezzel a témával ismét. Húsevők vagyunk, az állatokat levágják, és természetesen az állat szállítása nem, hát nem, nem túl vidám dolog, és az állatok sem túl vidámok tőle. Nincsen konkrét módosító most a gondolataim között, de tárgyalunk majd arról, hogy hogyan lehetne jobban felügyelni a végrehajtást. Nagyon szívesen vállalom a feladatot. Merci beaucoup, Madame nagyon szépen köszönöm, mesterasszony. Én is jelentkeztem, hogy szót kaphassak, és a bírósághoz fordulhassak. Szóval 2012 után rengeteg vizsgálat történt. Állati jogok mellett kardoskodó civil szervezetek részéről minden a egyes alkalommal megfogalmazódott egyértelműen a következő. Iszonyatos szállítási körülményeket alakítottunk ki. A szállítási idő keretet nem tartják be. Teljes mértékben megsértik az EU-s jogszabályokat vizsgálatot folytatok öt éven keresztül a török határnál. 2016-ban közreadták az eredményét. Egyszerűen vérfagyasztó az eredmény. 89%-a a teherautóknak francia állatokat szállított úgy, hogy az EU-s jogszabályokat megsértették. 2017-ben újabb vizsgálatok indultak. Ezeken ö, szarvasmarhákat, ö, juhokat ö, szállítottak, és semmiféle lehetőség nem volt, hogy fizikailag ezek az állatok felemeljék a fejüket felfelé tartsák azokat. A hűtési rendszer, a lélegeztető rendszer, a levegő csere rendszer nem működött. 35-40 fok fölötti hőségeket mértek, ami a hajón történő szállítást illeti, nem megfelelő hajókat, sőt veszélyes hajókat alkalmaznak a szállítással. Semmiféle keret nem létezik arra, hogy mennyi ideig tart a szállítás, milyen pihentetési rendszert működtessenek. A vizsgálatok eredménye egyértelmű összhangban állnak ezek az eredmények azzal az audittal, amelyet az Európai Bizottság végzett, és idén áprilisban tett közzé, április 4-én, és Világos az, hogy nagyon súlyosak a hiányosságok az állatvédelem tekintetében az export, illetve az import szállítás során. A jelentésében a bizottság ezt rögzíti. Ez egy igazi botrány, és ezt itt megfogalmazom a szakbizottságunkban hangosan arra van szükség, hogy egyszer és mindenkor a véget vessünk ezen kegyetlen gyakorlatnak, amelyeknek az áldozatai az állatok. Nem szabad, nem elfogadhatatlan, hogy az állatok ki legyenek téve annak, aminek alávetjük őket. Véget kell vetnünk ennek, a felesleges szenvedésünknek véget kell vetnünk, azért, mert nem állunk a felelősség magaslatán. Az állatok életéről van szó, az állatok jólétéről, és felmerül a kérdés, hogy lehet az, hogy ide jutottunk, ilyen katasztrofális helyzet alakult ki. Egyetértek önnel, Demante asszony, a szállítás helyzete azt igényelni, azt igényli, hogy egy parlamenti vizsgáló bizottságot szenteljünk a tanulmányozására. A jelentésünk cikket elkészítjük, ambiciózus lesz, messze jutunk el, és szeretnénk még nyomot hagyni a különböző fejekben, hogy tudják, miről is van szó. Megadom most a szót az Európai Bizottságnak. Thank you very, very much, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Taylor úrnak is a munkáját. Egyetértünk azzal, hogy az állatoknak nem szabadna szenvedniük a szállítás alatt, szállítás alatt de sajnos katasztrofális néha az állatok szállítása Európában. Vannak nagyon rossz esetek, viszont hogyha megnézzük az adatokat, akkor a szállítások nagy része megfelel az előírásoknak. Természetesen mindig van hely javításra, Hogyha megnézzük a bizottság tevékenységet, a bizottság nagyon aktív ezen a területen, a közúti és a tengeri szállítás területén is két csapatunk is van, amelyek ezzel foglalkoznak, és két áttekintő jelentést szeretnénk majd benyújtani ebben a tekintetben a közút és a tengeri szállításról. Ezen kívül még a parlament vizsgálati jelentését is kezdeményezünk majd, hogy megfelelő adataink legyen, de szerintem nem megfelelő, hogy csak a rossz esetekre figyelnek. Tudom, előfordulnak a rossz esetek, van min javítani, de igazából a elmúlt öt, elmúlt tíz évben, ami alatt alkalmazzák ezt a rendeletet, illetve az irányelvet, azt látjuk, hogy pozitív példák is vannak, és amennyiben az állatok szenvednek, akkor ez annak tudható, hogy nem alkalmazok megfelelően a rendeletet. Taylor. Nagyon szépen köszönöm. Taylor úr, kérem önzárja le ezt az eszmecserét. Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, hogy most ez egy állatszállítási konferencia volt? Nem tudom. Én azt hallottam, hogy az EU-ban az állatok szállításának a 97%-a megfelel az előírásoknak. Ezt hallottam. És ezt hallja a közvélemény is, de ez nem így van. Ahogy az elnök asszony is jelentette, 3 millió állatot exportálnak évente az EU-ból nem EU-s országokba. Több száz óráig tartatnak ezek az utak. És brutális körülmények között szállítják az állatokat, és ez nem elfogadható. Tehát itt egyszerűen meg kell találni annak az útját, módját, hogy ezt hogyan szüntethetjük meg. És Van de Kamp, azt mond, Van de Kamp úr azt mondta, hogy nagyon jók a szabályok, de nem tartják be őket. Tehát mi azt látjuk, hogy a normáink végrehajtása nem működik. Nem lennénk itt, hogyha az állatokat nem használnák ki ilyen módon. Tehát igazából nem, nem az a lényeg, hogy új szabályokat hozzunk, hanem meg kell néznünk, hogy mi a gyakorlat, és igazából a jogszabály logikáját kellene követni a tagállamoknak, és nagyon örülök annak, hogy nagy, hogy széles támogatást kaptam abban, hogy elismerjük, hogy van egy probléma, és a kollégákkal és a többi kollégánkkal az Agriból és az Enviből pozitív lépéseket is tehetünk, hogy ezt a borzalmas helyzetet valahogy orvosoljuk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Taylor úr. Szeptember 27-e dél a határideje a módosítók beterjesztésének. Amennyiben nincsen egyéb kérdés a teremben, akkor, kedves kollégák, jelzem, hogy a következő ülésünkre október 8 és 9-én kerül majd sor, hétfőn és keddi napon, és kívánok most pedig nagyon kellemes estét mindannyiuknak. Allez